Meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kedves kollégák, tisztelt kollégák, tisztelt képviselők, mindenkit sok szeretettel köszöntök, aki eljött. Főleg azokat köszöntöm természetesen, akik itt vannak. Nagyon sajnálom, eh, hogy nem jöttek el többen, és eh, nyilván aki nem jött el, az majd holnap megbánja. Ami a napirendet illeti, és az elnök közleményeit, két dologra szeretnék utalni. A koordinátorok ülésén egyeztettünk egyes jelentések szétosztásáról, ezt a jegyzőkönyvben megtalálják majd. Illetve egyes javaslatok is felmerültek tanulmányokkal kapcsolatban, delegációs utazásokkal és meghallgatásokkal kapcsolatban 2010-re. Ezek általános javaslatok voltak, és majd ezt még pontosítani fogjuk később minden esetre egy határidő lejárt, és emiatt döntést kellett hozni, legalábbis egy általános döntést kellett hozni ezekről a kérdésekről. Remélem, hogy ezzel mindenki egyetért. Egy, abból indulok ki, hogy egyet értenek, és akkor rá is térnék a következő napirendi pontra. Ronald Schenkel van itt nálunk, a Közös Kutatóközpont főigazgatója, aki előadást fog tartani. és aki rendelkezésünkre áll, lehet vele egyeztetni, beszélni. Nagyon hálás vagyok, hogy eljött hozzánk. Mindenki tudja, hogy egy nagyon fontos központról van szó, egy nagyon fontos testületről. Arról van szó itt mindenek előtt, hogy Európának milyen szerepe lesz a jövőben a kutatásban, fejlesztésben, innovációban. Erről már beszéltünk többször, kritikus kérdések is felmerültek. A legjobb, hogyha a közvetlenül érintett érintettnek tesszük fel ezeket a kérdéseket. Hát aki nem tud élni ezzel a lehetőséggel, mert nem jött el, azt nagyon sajnáljuk, az elszalasztotta a lehetőséget. Sok szeretettel köszöntöm a főigazgatót, nem először van nálunk, és nem utoljára. Örülök, hogy itt van. Köszönöm szépen. Elnök úr, angolul fogok beszélni. Kedves elnök úr, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy bemutassam, hogy hol állunk most, és merre fele haladunk a jövőben. Ez lesz a fő témája a 20-25 perces előadásomnak. Persze sokkal több diát is tudnék mutatni. Nos, mondok néhány példát arra, hogy hogy állunk, mit csinálunk éppen most, és merre fele haladunk a jövőben. Ami a küldetési nyilatkozatokat illeti, az Európai Bizottság szolgálata vagyunk, amely e, tudományos kutatásokra alapuló támogatást nyújt az Európai Unió politikáinak. Később elmondom majd, hogy hogy csináljuk ezt, és milyen eszközeink vannak erre. Nagyon sikeres e, csoport vagyunk, és a küldetési nyilatkozatunk óta erre a feladatra koncentrálunk. Egy kicsit egyedülállóak vagyunk az Európai Bizottságban. E, nekünk e, kormányzó tanácsunk is van a tagállamokból, és e, ők nem csak stratégiai stratégiai tanácsot adnak, hanem a senior menedzserek kidolgo- kinevezésében is fontos szerepet játszanak. Tehát nincsen egyetlen vezető szemét sem nevezünk ki az ő meghallgatásuk nélkül. A mi munkaprogramunkat nem csak a tagállamok, hanem a különböző Európai Bizottsági egyes osztályok is jóvá hagyják. És együttműködünk az Európai Parlamenttel is, erre majd még ki fogok térni később. A következő dián hét intézményt látnak, és öt tagállamot. Itt Belgiumban Gélben van a referencia anyagok intézménye, aztán egy nukleáris kutatásokra orientálódó intézményünk van karlsruhe ben Németországban, aztán Hollandiában van egy energiaintézetünk, Olaszországban három, a polgárok védelme és biztonsága, aztán a környezetvédelem és fenntarthatóság, illetve egészség és fogyasztóvédelem, illetve Spanyolországban, Szevijában van egy prospektív technológiai tanulmányok intézménye, intézete, és az Európai Bizottság szolgálatait szolgálják ki, szolgáljuk ki mezőgazdaság, környezetvédelem, klímaváltozás területeken. Ami a tipológiát illeti, a legfontosabb feladatunk a tudományos eredményekre alapuló politika támogatás. Nagyon sok mm, eszközünk van, ezekre majd még vissza fogok térni, ez a kulcsfontosságú feladatunk. A második az operációs támogatás. Nagyon sok munkánk a mindennapokhoz kapcsolódik. Anticipáció, korai figyelmeztetés, gyors reagálás, különböző mm, válsághelyzetek előrejelzése, e, a polgárokat érintő esetleges kockázatok előrejelzése és a válságokra való e, tanácsadás. Kétszeresen is e, hasznosak vagyunk, mert segítünk a válságkezelésben, és nagyon fontosnak tartom az, hogy eh, tudományos referencia központként is működünk. A következő dia azt mutatja, hogy a politikai eh, döntéshozásban, illetve a politika csinálásban részt veszünk, eh, ahol kicsit gyengébbek vagyunk, az a politika anticipáció. Ezt kellene erősítenünk milyen új eh, fejlemények vannak a tudományban, amely esetleg kockázatot is jelenthet, nem csak lehetőséget, de kockázatot is a polgárok számára. És erről időben figyelmeztetnünk kell a politikai döntéshozókat, hogy időben reagálni tudjanak. A második pont, pont pedig az ex post hatástanulmány. Ahogy sor került a döntésre, ex post értékelést kell végezni meg kell nézni, hogy a politika valóban elérte-e azt, amit el kellett érnie. Ez tehát egy a posteriori hatástanulmány. A következő dia azt mutatja, hogy a költségvetési szempontból hogyan néz ki a tevékenységünk. A legtöbbet a prosperitásra költjük, aztán szolidaritás, nukleáris, biztonság és világpartner. Ami a prosperitást illeti, ebben van vegyi kutatások, biotechnológia, energia, információs társadalom, a szolidaritásban a környezetvédelem, egészségügy, klímaváltozás, vidékfejlesztés, a nukleáris területen nukleáris energia, biztonság és a biztonság területén természeti katasztrófák, belső-külső biztonság, stb. A következő dián látjuk azt, hogy stratégiai energiatechnológia tervben is támogatást nyújtunk technológiák, térképeket, kapacitás térképeket készítünk, nukleáris biztonságot vizsgáljuk meg, az üzemanyagcella és egyéb témákban kutatásokat végzünk. Különböző aspektusai vannak ennek a kutatómunkának. Aztán nem fogom felolvasni ezeket a részleteket, ez csak egy példa a bioüzemanyag tanulmányjal mutattunk be egy kutatási láncolatot. Nem biztos, hogy tudják, hogy az összes fotovoltaikus modul 60%-a 60%-át a mi központunk kalibrálja. Gyakran mondják azt, hogy a hatékonysági eh, adatok eh, kiválóak, de amikor ezeket megvizsgáljuk a laboratóriumban, látjuk, hogy eh, ezek nem felelnek meg a valóságnak, vagy nem így működnek a valóságban. Mi gyakorlatilag mm, mm, tanúsítjuk ezeket a berendezéseket. A következő dián a modellezést látják. Az első javaslat néhány, évek, néhány évvel ezelőtt készült. E, megnéztük azt a e, szenáriót, hogy mi történik akkor, hogyha semmi nem változik, mennyiben változik a klíma, e, és modelleztük azokat a területeket is, ahol lépésekre van szükség ahhoz, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkentsük. Ez egy példa, ez egy másik példa arra, hogy a különböző területeken integrált adatelemzéssel mit lehet elérni. A klímaváltozás kezelését vettük itt példának. Globális energiaforgatókönyveket dolgoztunk ki. Emellett modellek vannak arra is, hogy az adatbankokat tudjuk használni, és az alapmodelleket végigfuttatjuk van adatunk például a légszennyezésről, a vegyi anyagokról, az atmoszférában, és ezeket a különböző adatokat, amelyek a talajjal, az esővel kapcsolatban rendben, rendelkezésre állnak, ezeket elemezve megnézzük, hogy milyen hatása lehet ennek a klímaváltozásra, a mezőgazdaságra, és mi lehet ennek a gazdasági kihatása. Ebben az összefüggésben a környezetvédelmi főigazgatóságot és egyéb főigazgatóságokat támogatjuk a forgatókönyvek kidolgozásában. A következő dián látják azt, amiről már beszéltem, beszéltem természeti katasztrófákról. Látják, hogy az elmúlt években hol nyújtottunk támogatásokat. Az abruzói, abruzzói földrengésben például, a folyamatos megfigyelésben tudunk segítséget nyújtani, vagy tehát le, legyen szó bármilyen természeti katasztrófáról. Valaki úgy látom, hogy hozzá szeretne szólni, de mégsem. Nos, tehát, amikor válságra kerül sor, támogatást nyújtunk az ügyfeleinknek, független kárelemzést eh, készítünk, hiszen az egyes országok a szolidaritási alap aktiválását kérhetik, és mi hát eh, megnézzük, hogy a számla megfelel-e a becsléseknek. Gyakran kerül sor erre. A következő dián láthatnak néhány példát arra, hogy hogyan járulunk hozzá az európai kutatási terület sikeréhez. Ez az ERA Net, illetve az ERA Watch együtt működünk ezen a területen az egyes Európai Uniós szervezetekkel. Az egyes tagállamokban, régiókban adatok állnak rendelkezésre, és analitikus országjelentéseket, regionális tanulmányokat készítünk, kollégáinkkal közösen értékeljük az adatokat, és ezek az adatok segítségre, segítségünkre vannak abban, hogy a különböző kutatási projektek sikeresek legyenek. A következő a dia azt mutatja, hogy milyen táblázatokban gyűjtjük az adatokat, tehát világszerte gyűjtjük az adatokat a különböző magánkutatási befektetésekről, és a legfontosabb Európai Egyesült Államok beli kutatási projekteket soroljuk ebben föl, és elemezzük. És ennek köszönhetően tudjuk elemezni, hogy Európában milyen kutatási eh, munka folyik. A legutóbbi kutatási befektetési táblázat nemrégiben készült el. Jó hír az, hogy az európai tagállamok eh, eh, továbbra is kb. 8, 5%-ot vagy 9%-ot ruháznak be kutatásfejlesztésbe. Ez nagyon magas, hogy összehasonlítjuk az Egyesült Államokkal, akkor is magas még, de még mindig nagy a hézag, főleg a high-tech területen. A következő dia a génmódosított szervezeteket illeti mi közösségi referencia laboratórium vagyunk az Európai Unióban, és az összes laboratóriummal együttműködünk, és segítjük az ő munkájukat is, és ellenőrizzük, hogy a genetikailag módosított szervezetek megfelelnek-e a sztenderdeknek. Az elkövetkezendő négy évben nagy kereskedelmi Mm, torzulásokra kerülhet sor. Az Európai Unióban 30 GMO-t jelentettek be az elkövetkezendő négy évre, de ez 120-ra is emelkedhet az elkövetkezendő időszakban, úgyhogy oda kell figyelnünk, hogy homogén módon az egész Európai Unióban egyformán alkalmazzák le a sztenderdeket, normákat. A következő dián láthatjuk azt, hogy nagyon fontos infrastruktúrát állítunk rendelkezésre, és ezzel is támogatjuk az ERÁT. Említettségi referencia laboratóriumot a GMO szempontjából, de egyéb laboratóriumaink is vannak kulcsfontosságú területeken, például a járművek kibocsátási laboratóriuma, és hát nagyon széles körű infrastruktúránk van, ahol nem csak kutatunk, hanem világ kutatói számára is hozzáférést biztosítunk és együttműködünk velük, illetve illetve képzést is végzünk, nyújtunk jelölt országok kutatói számára, illetve doktori e, tanulmányokat végzők számára. A következő diát inkább átugranám, mert egy kicsit bonyolult, gyakorlatilag e, e, kiválósági hálózatról van itt szó. Különböző laboratóriumok működnek együtt az Európai Unióban. A kutatás és a tréning képzés területén. A következő szlájdot a David King által vezetett mm, nemzetközi kutatókból és szakértékből álló munkacsoportot látják itt. Nagyon jó előrelépésre sikerült szert tenni. Meg vagyunk, meg, meg vagyunk győződve arról, hogy a tudományos, illetve politikai támogatás milyen jó minőségű. Persze emellett nagyon sok jel, ajánlás is szerepel itt, amelyek nagyon hasznosak voltak. Hát proaktívabbnak kell lenni, és jobban kellene anticipálni a politika, politikát. És ikkor, ekkor került sor a e, tudományos e, tanácsadó, tanácsadó testület kinevezésére. A következő mm, e, dián láthatják azt, hogy kiváló könyveket, tanulmányokat, kiadványokat értékelünk, éves díjátadó ceremóniáink vannak, és ezeknek során elismerjük kutatóink munkáját a különböző területeken. A következő dián láthatják, hogy a David King munkacsoport egyik ajánlása az volt, hogy, hogy eh, közös víziót, stratégiát kellene kidolgozni az elkövetkezendő évszakra, eh, időszakra, már a, a küldetési nyilatkozatunkat megfogalmaztuk, és most folytatódik a munka ezzel kapcsolatban. Sajnos nem fektettünk elég energiát abba, hogy a gazdasági, környezetvédelmi és szociális dimenzióra odafigyeljünk a politikai döntéshozások során. Ez egy kritikus pont volt, és a feladatunk ennek a hézagnak a vagy ennek az elmaradásnak a pótlása, e, ehhez sokkal több munkatársra van szükségünk és kompetenciára. Ez egyéb stratégiai célkitűzéseink is vannak. Hogyha a stratégiai célkitűzések megszületnek, akkor az Európai Bizottságban minden ügyfelünkkel egyeztetünk. Nemrégiben került sor az igazgatósági első ülésre, vagy kormányzótanácsnak az első ülésére. Az összes fontos érdekelt féltől meghallgatjuk, hogy az ő véleményük szerint az elkövetkezendő öt évben mire koncentráljunk. A következő diát átugorhatjuk. Inkább arra koncentrálnék, hogy közösen mit szeretnénk elérni önökkel. A hetedik kutatási keretprogrammal kapcsolatban az Európai Parlament és a JRC e együtt létrehozott egy közös munkacsoportot, hiszen úgy érezték önök, hogy az Európai Parlament eh, a GRC-nek a eh, tudományos eredményeit fel tudná használni a tanulmányokat eh, és egyéb tudományos eredményeket. A következő eh, dián bemutatjuk, hogy az Európai Parlamenttel hogyan működünk együtt, tájékoztatjuk Önöket a legutóbbi tevékenységünkről. Önök nagyon jól tudják ennek köszönhetően, hogy mit teszünk annak érdekében, hogy eh, hogyan szolgáljuk ki az Európai Bizottság különböző főigazgatóságait, legyenek azok mezőgazdaság, környezetvédelem vagy a vállalkozási főigazgatóság. Egy fórumról van szó, amelyben a parlamenti képviselők és mi, a mi tudományos munkatársaink együtt tudnak működni és tájékoztatjuk Önöket különböző kérdésekről, tudományos tanulmányoknak az eredményeit megosztjuk önökkel. A következő dián bizonyos eh, tanulmányoknak a listáját látják, amely tanulmányokat elkészítettünk az önök számára. Például a eh, GMO-knak a az egészségre gyakorolt hatása, aztán a fenntartható mezőgazdaság és talajvédelem, aztán a beltéri vegyi anyagoknak való kitétel, illetve ezeknek az egészségre való hatása, valamint a modern biotechnológia következményei, lehetősége és kihívásai. A következő dián azt látják, hogy ez a munkacsoport, milyen munkát végzett. Pasalina kollega volt az legutóbbi törvényhozási ciklusban ennek a közös munkacsoportnak az elnöke. Nos, a, nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban a klímaváltozás és ha foglalkozunk tudományos szinten, illetve egyéb kérdésekkel, amelyeket itt felsorolva láthatnak. Az Európai Parlament kulcsfontosságú érdekelt fél, ami a GRC munkáját illeti. Szeretnénk több és erősebb együttműködést önökkel lehet, hogy nem ismernek bennünket sokan a kollégák közül, a képviselők közül. Ezt szeretnénk, ezt a kis hiányosságot megszüntetni, és ezért jöttünk el ide az ITRE szakbizottságba, hogy bemutatkozzunk. Október 28-án lesz az első, beavatá, az első GRC éves előadásnak a ünnepélyes megnyitója. Egy eh, amerikai eh, egyesületnek, eh, Ellen Lesson lesz az előadónk, aki egy amerikai tudományos intézetnek a vezetője, és a Science magazin és ez az intézmény az adja ki. Ő fog tehát hozzánk szólni. Jövő évben pedig egy kiállítást tervezünk, május 3-a és 6-a között, és eh, ennek során szeretnénk bemutatni, hogy eh, milyen lépéseket tettünk. Köszönöm szépen, és eh, várom az önök kérdéseit. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Köszönöm szépen ezeket a nagyon kimerítő információkat, nagyon sok mindent hallottunk öntől a figyelmet önnek sikerült felkel, felkelteni. Sokan jelezték már a hozzászólási kérésüket, illetve szeretnének véleményt nyilvánítani. Gutyeres Cortines képviselő asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen Senker úr előadását. Aggódom, mert azt látom, hogy a legfőbb központok, amelyek multikulturálisak kutatás szempontjából, hiszen különböző frontokon dolgoznak, nagyon különböző utánkövetési munkát is kell, hogy végezzenek a kutatások kapcsán. Hiányoznak azonban bizonyos szempontok. Az európai tendencia, a megfigyelőközpontok létrehozása, tendenciák eh, megvizsgálása, de mindez nem vonultat fel alternatívákat. Ha megnézzük az USA-t és összevetjük Európával, az USA-ban megpróbálnak eh, megoldásokat találni. Mint ahogy említettem, az alternatív megoldások eh, keresését hiányolom. Ezek a problémák azok, amelyekkel foglalkoznunk kell, a földcsuszamlás például, ezek nem jelennek meg az észak és a déli területeken, azok a problémák, amelyeket Sziciliában tapasztaltak, itt olasz megoldásra van szükség, és a megoldásoknak másút és másút másmilyeneknek kell lenniük. Sokkal több erőfeszítést szeretnénk látni, és jó lenne, hogyha a diagnosztizáláson és a problémák beazonosításán kívül a megoldásban is gondolkodnának. Tehát lehet, hogy egy olyan központról van szó, amely önmagát kutatja pillanatnyilag. A mezőgazdaság és a fenntartható fejlődés, a fenntarthatóság olyan területek, ahol hiányolom a kutatást. Itt egy kicsit visszafelé tekintő jellegű a megközelítés. Van egy Mafalda nevű képregény. A lány főszereplője ennek a képregénynek néz felfelé az égre, de a horizontot nem látja. Azt gondolom, hogy azok a célok, amelyeket önök kitűztek, nem a valóságot tükrezik. Még a célok a mezőgazdaságban, például a lakosság megtartása, növekedése, itt nem csak a tiszta mezőgazdasági művelési módszerekre gondolunk, hanem a lakosság csökkenésének megakadályozására, az éghajlatváltozási problémák megoldás, megoldására és ezen problémák együttes kezelésére az egymásnak ellentmondó jelenségeket próbálják meg egy kalap alá venni, és Európa úgymond öngolt rúg magának. Volt egy cikk a Nature című folyóirat augusztusi számában a REACH irányelvről, és azt olvashattuk, hogy az Európai Uniónak az állatokat illetően növelnie kell a kutatások számát, mégpedig 50%-kal, hiszen itt nagy hiányosságok vannak. Én nagyon örültem ennek a cikknek, és szívesen uh, cirkuláltatom. Svédországban és Norvégiában létrehoztak központokat, amelyek kizárólag az olyan Európai Uniós irányelvekkel foglalkoznak, amelyek az európai örökséget károsítják. Ez pusztán egyetlen példa. Az energiahatékonysággal kapcsolatban is vannak problémák és itt sem foglalkozunk például a történelmi épületekkel és ezek energiahatékonyságával. Ez teljes mértékben hiányzik. Egy további probléma. Az Európai Unió finanszíroz oliva ültetményeket és szőlős, szőlős területeket. Ezek több száz évesek, de nagyon gyakran meglazítják a talajt. Ez egy régi eh, hagyomány, és az Európai Unió ezen fáknak a megszüntetését, a kiírtását, illetve a szőlők kiírtását finanszírozza. Azt gondolom, hogy tanulmányoznunk kell az európai jogalkotás hatásait, hiszen egyik kezünkkel tönkretesszük mindazt, amit a másikkal létrehozunk. Köszönöm szépen, Koréra Campos képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Senkel professzor úr kitűnő előadását a közös kutatók központról és annak tevékenységeiről. El szeretném mondani azt, hogy a központ fejlődése jelentős lépcsőfokokat tett meg az elmúlt időszakban. Az ön tájékoztatóját nagyon érdekesnek és hasznosnak tartottam, különösen ami a a JRC múltjára, közös kutatóközpont múltjára vonatkozik. Ez az anyag nagyon vonzó, könnyen olvasható, könnyen át tekinthető, és nagyon sok mindent tudhatunk meg belőle a háttérről, és arról, hogy az elmúlt 30 évben hogyan fejlődött a központ. Könnyen megérthetjük az anyag segítségével, hogy hogyan fejlődött a központ illetve önkitért a stratégiára is, amelyet követ a központ. Úgy tűnik nekem mindezek alapján, hogy a központ rövid távon reagált olyan kérdésekre, amelyeket az európai intézmények az idő során felvetettek, például nukleáris energia, a különböző világjárványok, a génmanipulált termények. Úgy döntöttek, hogy ezeken a területeken bevezetik az úgynevezett puha kutatási módszereket. A kérdésem a következő. Mindig is így marad majd -e a központ, illetve a céljai. Ön jelentős tapasztalatokra tett szert a kutatóintézetben, hogyha ön szabad kezet kapna, és teljesen nulláról indíthatna, hogyan állítaná fel a kutatóközpontot? Mindig arra törekedne csak, hogy reagáljon bizonyos dolgokra, illetve az elkövetkező tíz évben hogyan változtatná meg adott esetben a kutatóközpont munkáját, szem előtt tartva a pénzügyi perspektívát, és remélem, hogy megalapozottak az elvárásaink, hogy ez a finanszírozás jobb lesz a jövőben, mint a múltban volt. Köszönöm szépen, Girek kolléga, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Senkel úrhoz intéznék egy kérdés. A bizottság szeretne mandátumot az úgynevezett éghajlati csomagra való reagáláshoz. De ahhoz, hogy ezt a mandátumot megkapja, egy olyan modellt használt fel, amely nem volt túlságosan szavahihető, és egyetlen tényre vezetett vissza a széndiokszid kibocsátásának megváltoztatása az atmoszférába. Az én kérdésem a következő. Az önök kutató központjában dolgoznak-e valami koherensebb, hihetőbb stratégia kialakításán tudományos szempontból? Terveznek-e más tényeket is figyelembe venni? Például technikai tények figyelembevételét, hiszen ezek közül nagyon sok áll a rendelkezésünkre. Miért ezt az egyetlen tényezőt használták fel a széndiokszid kibocsátáson Ön nagyon jól tudja azt, hogy egy adott matematikai képletet különböző formában lehet felhasználni, különböző módon, attól függően, hogy milyen tényekből indul ki az ember. Mi szeretnénk megbízható adatokat látni, és hogyha önök eh, ismernek egy ilyen jellegű hihető modellt, akkor mi szeretnénk erről többet megtudni. Köszönöm. Ódi kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Főigazgató úr, gratulálni szeretnék önnek, illetve az előadásához gratulálnék. Szeretnék eh, egy aggálynak hangot adni, egy parlamenti képviselő aggájáról van szó. Azok a polgárok, akiket képviselünk, a kutatóhelyek, akikkel kapcsolatban vagyunk, mindegy, hogy ezek nemzeti, magán, kutatóhelyek mindannyian aggódnak a dolgok miatt. Ez nem új jelenség. Az ülés előkészítésekor megvizsgáltam azt, hogy az illetékes biztos mit mondott 2000-ben annak idején, és óva intett attól, hogy egy európai kutatóközpontot hozzanak létre. Ön azt mondta, hogy önnek tanácsadói szerepe is van. Ön meg tud-e felelni ennek a tanácsadói szerepnek itt a szakbizottsággal szemben, és el tudná mondani azt, hogy hogyan néz ki egy konkrét európai kutatási politika, illetve hogyan lehetne ezt elérni. Nagyon sok intézet van már, három típusú logikát követ a kutatás. A kormányok között léteznek bizonyos eszközök, amelyeket a kormányok határoznak meg. A másik gondolkodásmód, vannak intézmények közötti együttműködések, például kutatóközpontok, egyetemek között, és Ebben a nagy összevisszaságban hogyan lehetne koherenciát teremteni annak érdekében, hogy európai kutatáspolitika valósulhasson meg. A második kérdésem a finanszírozási politikára vonatkozik. A kutatás 80%-a, hogyha nem tévedek, a tagországokban valósul meg. Nem javítja magát az előadó, a pénzügyi eszközök 80%-át a tagországok biztosítják. Hogyan tudnánk a közkiadásokat biztosítani annak érdekében, hogy ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaságnál erőteljesebb legyen a közösségi európai finanszírozás. Ez az önvéleménye szerint megvalósítható, kívánatos-e? Végül pedig az utolsó kérdés. Azok a kapcsolatok, amelyekkel rendelkeznek önök az Európai Befektetési Bankkal, ez egy jó eszköznek nevezhető-e, jó kapcsolataik vannak-e a finanszírozást illetően, a kutatási programokra nyújtott hitelek területén például. Szerettem volna egy aggályt megfogalmazni, mindig nagyon nehéz struktúrákat találnunk, mindig van kutatási biztos, ő megteszi, amit tud a maga részéről, ön egy kutatóközpont, egy európai kutatóközpont igazgatója, ön hogyan látja a kutatás jövőjét? annak érdekében, hogy a versenyhelyzetben meg tudjuk állni a helyünket. De azt mondta annak idején, hogy kutatóink vannak, de meg kell találnunk azokat az embereket, akik találnak is valamit. Az Európai Unióban lehetőség van egy tényleges közösségi kutatási politika megvalósítására. Madurál kolléganő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Senker úrnak hogy eljött ma délután a szakbizottságunkba. Az ön előadása nagyon érdekes volt mindenki számára, különös tekintettel az új képviselők számára, illetve az új szakbizottság számára. A közös kutatóközpont kitűnő munkát végez, de itt a parlamentben nagyon sokan ismerik is az ön munkáját, illetve sok polgár is ismeri ezt a munkát. Ön beszélt arról, hogy mi az, amit végeznek. Én teljes mértékben elhiszem, hogy ez egy nagyon fontos munka, de napi szinten azt gondolom, hogy nem könnyű az önök feladata. Én meg szeretném kérdezni önt arról, hogy a közös kutatóközpont milyen nehézségekkel küzdik, milyen buktatói vannak az önök munkájának a mindennapi szervezést eh, illetően. Fő oka annak, hogy a közös kutatóközpontot létrehozták, az volt, hogy a bizottságot, ez a kutatóközpont segítse a döntéshozatalban. Milyen nehézségekkel küzdenek függetlenséget illetően, a finanszírozást illetően, lehet, hogy ön erről részletesebben be tudna számolni nekünk. Vannak további kérdéseim is. Végeztek-e munkát az Európai Technológiai és Innovációs Intézettel kapcsolatban? Mi a helyzet? És ahogy Odi úr elmondta, Ön beszélt a tudományos politikáról, az ipar szereplőivel való kapcsolódásról. Én meg szeretném kérdezni azt, hogy ön dolgoznak-e az Európai Kutatási Térség konkrét kialakításán? Végeznek-e elemzéseket? Dolgoznak-e azon, hogy kiderítsék, mi lenne a legjobb módja az Európai Kutatási Térség megszervezésének, megvizsgálták-e a kutatók mobilitását. Azt gondolom, hogy koordinálása is szükség van a nemzeti tudományos politikákkal kapcsolatban. Ezek lettek volna a kérdéseim, elnök úr. Köszönöm szépen. A következő képviselő Bütikófer úr. Köszönöm szépen, elnök úr, főigazgató úr. Ön az egyik szlájdján utalt arra, hogy a kutatóközpont milyen szerepei vannak. A kutatóközpont a legfontosabb instancia az európai döntéshozók számára a, a tudás, illetve tudomány alapú megoldások kidolgozásában. Remélem, hogy nem hangzik túl ironikusan az, hogyha azt mondom, hogy ez a tanácsnak fejtörést fog okozni, mert a tanács a nemzeti forrásokra tud visszanyúlni. Az Európai Parlamenttel mi a helyzet európai döntéshozóként? Am, amit én értettem az együttműködésről az Európai Parlamentes Kutatóközpont között, még nem jelenti egyértelműen azt, hogy önök a legfontosabb elem a döntéshozatalban. Hogyan tervezik kiépíteni az intézményt annak érdekében, hogy az önök mission statementje ne csak írásban legyen ambiciózus, hanem a célok megvalósítását illetően is. Köszönöm szépen, Csicsasztár kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy Senkel úr már többed ízben látogatott el a szakbizottságunkba, és köszönjük a bemutatóját a kutatóközpontról. Több mandátum alatt is követhettem az ő munkáját. A kollégáim megjegyzéseit érdeklődéssel követtem, és még nagyobb érdeklődéssel várom az ön válaszát Gerek úr felvetésére az alternatív tudományos kutatást illetően az éghajlatváltozási politikákban, és nagyon várom a válaszát Odi úr felvetésére, a közös eh, politika kialakítására a tudományos területet illetően. Eh, nagyon várom, hogy ön erről mit gondol. Kemmel eh, úr felvetette azt, hogy az elmúlt időszakban a pluszpénzek elköltését, illetően voltak problémák, az elmúlt években küzdöttünk azzal, hogy elköltse a kutató központ a rendelkezésre álló pénzeket. Nem vagyok túl optimista, ami a finanszírozás megnövelését illeti. A kollégákat szeretném arra bátorítani, hogy ragadják meg az alkalmat, amennyiben erre lehetőség van, hogy látogassanak el a közös kutatóközpont egyik kutatóintézetébe. Én Iszprába egyszer-kétszer ellátogattam Kászruéba, és sikerült ellátogatom. Én ezt melegen ajánlom mindenkinek. Nem tudja ezt látogatást önök helyett senki sem megtenni, és ez nagyon érdekes lehet a tudományos háttér megismerésében. Itt a parlamenten a jövő évben önöknek lesz majd egy kiállítása, ezt örömmel várjuk remélhetőleg sok képviselő érdeklődésére is számot tart majd mindez, illetve a kiáltás megnyitó beszédét, és sokan meg fogják hallgatni. Sajnos ez pont a szakbizottsági hétre esik majd, mindenkinek nagyon sűrű a programja ezen a héten. Ez lett volna az egyik legfőbb pontom. A kollégákat szeretném bátorítani arra, hogy látogassanak el majd a kiállításra. Köszönöm szépen az utalást. Csicseszter kolléga, azt gondolom, hogy a koordinátok ülésén majd erre még egyszer visszatérünk, és megpróbálunk a teljes szakbizottság számára egy ajánlatot tenni, és meg fogunk próbálni egy közös időpontot találni. Voggen kollégája szó. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen az előadását a kutatóközponttal kapcsolatban. Én ezt nagyon érdekesnek tartottam. Úgy tűnik, hogy az összes kolléga támogatja a kutatóközpont munkáját, a két hatástanulmányt, amelyről ön említést tett. Azt gondolom, hogy az összes politikákra nézve kéne, hogy készüljön egy ilyen. Ön nem említett számokat a személyzettel kapcsolatban. Jó lenne, ha erre visszatérne az éghajlatváltozás modellezése egy nagyon fontos téma lehet. Úgy tűnik nekem, hogy nagyon sok akadémikus és tudományos szervezet van, és testület Európa szerte, akik hasonló modellekkel dolgoznak. Én nyugat-Velszben látogattam el egy ilyen intézetbe, a kérdésem a következő. Önök szorosan együttműködnek-e a többi hasonló jellegű intézettel és testülettel? Megosztják az információt a kutatásokkal eh, kapcsolatban egymás között, hiszen ez a megkettőződését eh, a kutatásoknak eh, igyekezne elkerülni. Köszönöm szépen, sok kérdést kapott a főigazgató úr. Tessék, meg is adom a szót. Mindenre tud választ adni, reméljük. <laughs> reméljük legalábbis, és hogyha maradnak nyitott kérdések, akkor egy másik alkalommal tud rá válaszolni. thank you um, Köszönöm szépen. Megpróbálok, megpróbálok a kérdésekre fel, a sorrendbe válaszolni. Gutierrez asszony számos kérdést felvetett, amelyek hát korrektek, de hadd mondjam el, hogy a GRC-nek fókuszálnia kell, koncentrálnia kell, nem lehet mindent csinálni. Nem tudom az összes részletet megosztani önökkel, de 7-8 nagy területre koncentrálunk, és ezt emellett ki kell tartanunk. Hogyha esetleg rosszul értem, rosszul értették, hadd tisztázzam. Alapkutatást annyiban csinálunk, amennyiben erre szükség van ahhoz, hogy ezeken a kulcsfontosságú területeken a hitelességet erősítsük. Az innováció területén nem végzünk alapkutatást. Erre ugye a sor kerül részben, hogy hogy demonstrálni tudják a e, tudósaink, a szakértőink, hogy, hogy képesek erre, és a tudományos területen meglévő e, tudást így össze tudják kombinálni. a különböző forgatókönyvek létrehozásához erre szükség van. Ez a legfontosabb, e, amit el szeretnék mondani. Nem dolgozunk minden külön területen, amelyet ön említett. Ami a reach, reach illeti, az Equan vezetője, a GRC-ben lévő egyik terület ez, amely például az állatkísérletekkel is foglalkozott. Nos, ez a személy működött együtt aztán a Ricsben. Tudjuk, hogy különböző adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a rics betartásához mennyi állatra van szükség az állatkísérletekhez. Születtek erre böcslé, becslések a, a különböző tesztek elvégzéséhez, milyen, mennyi állatra van szükség. Nem szabad a, ké, az különböző adatok két extrém oldalát a skála két extrém végét figyelembe venni csak, hanem az összes adatot figyelembe kell venni. Nekünk egyáltalán nem tetszett ez a, ez a nyilvánosságra tétel, ez a kiadvány, ezek a cikkek, amelyek manipulálták az adatokat, amelyek csak a legextrémebb adatokat vették alapul. Nem ez az módja a munkánknak. Dekambusz kollega, hát nagyon örülök annak, amit ön mondott. Miért kapunk jó, pozitív visszajelzést az ügyfelektől? Hát azért, mert erre nagy hangsúlyt fektetünk. Folyamatosan találkozom az összes főigazgatóval, és együtt próbáljuk megnézni, hogy az elkövetkezendő öt évben mi vár ránk. Mit kell elérnünk, melyek lesznek a fontos témák, amelyekkel foglalkoznunk kell. És ezt megint csak nem egyedül csináljuk. A GRC valószínűleg a legjobb hálózati szervezet Európában. Nagyon sok partnerséget hoztunk már létre, és sokszor dolga, dolgozunk hálózatban. Nem igazán dolgozunk egyedül, máshogy ez nem is működne. A legnehezebb kérdés az volt, hogy hogy én hogyan szervezném meg a GRC-t, hogyha én szervezhetném meg. Hát, hogyha nekem újra kellene kezdenem ezt a munkát, akkor én nem úgy osztanám szét geográfiailag az egyes területeket, mint eh, ahogy ezt tettük. Ez biztos, hogy eh, hátrányos, hiszen interdisziplinárisan kell együtt működni. Úgyhogy nem jó, hogy Európa különböző területein vagyunk, eh, azonban ez a realitás. Ehhez videokonferenciákat használunk, az új technológiát használjuk ki a kommunikáció területén ami a pénzügyi perspektívák, a pénzügyi tervet illeti, új stratégia készült, azzal kapcsolatban, hogy ugye hogy, hogy a költségvetési eszközök nem fognak növekedni. Mi szeretnénk át gondolni még egyszer a prioritásokat és a kulcsfontosságú pontokat, ezt az ügyfeleinknek is elmondtuk. És nem azt kell ö, elérnünk, hogy egyre több pénz álljon rendelkezésre, hanem a jobb együttműködést kell ösztönöznünk. Kérek úr és klímaváltozás. Nos, a a küldetési nyilatkozatunk azt tartalmazza, hogy az ügyfeleink által kért dolgokat kell elvégeznünk. A klímaváltozás területén 70-80-an dolgoznak, nincs alapkutatás, ők mindenek előtt a mitigációval és a végreha és a a különböző tanulmányok elkészítésével foglalkoznak. Tehát a környezetvédelmi főigazgatóságban dolgozó kollégáink végzik ezeket, főleg ezeket a munkánkat. Ha megnézzük a különböző vitákat, nagyon nagy Eh, nagyon sok feladatunk van. Eh, mielőtt különböző kísérletekbe kezdünk az egyes atmoszférában meglévő részecskékkel kapcsolatban és geokutatásokkal kapcsolatban, eh, azelőtt sokkal több adatra van szükségünk. Természetesen folytatjuk a többi kutatóintézetben a munkát, követjük a munkát, és Éppen a geoengineeringgel kapcsolatban készítettünk egy, eh, egy anyagot eh, egy eh, csatorna számára. De nem ez a mi számunkra fontos terület, ezekre a területekre nem térünk ki, itt nem végzünk kutatásokat, erre nincsen kapacitásunk. Sokkal inkább a klímaváltozásra koncentrálunk és a versenyképességre és a gazdasági aspektusokra. Annak érdekében, hogy a különböző tanulmányokat elemezni tudjuk. Például Dániában született a e, klímaváltozással kapcsolatban, ennek hatásával kapcsolatban egy új anyag, mi itt nem csak a szociológiai és környezetvédelmi aspektusokra figyelünk oda, hanem a gazdasági kérdésekre is. Ódi úr kérdése nagyon nehéz kérdés számomra. Mi nem kutatási politikát végzünk. A GRC-ben nagyon sok feladatunk van, de nem végzünk kutatási politikát. Tudományos mm, támogatást adunk a kutatási főigazgatóságnak, és szorosan együttműködünk de a, e, így, hát így működünk, a kutatási főigazgatósággal együttműködünk. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a kutatást erősítsük Európában, és ehhez a nemzeti e, támogatást is e, ki kell használni. A nemzeti támogatás a tagállamokban lévő kutatóintézeteket támogatja, e, de azt hiszem, hogy hozzáadott értéket jelentene, hogyha a tagállamok e, a kiváló egyéb országokban működő kutatóintézeteket is támogatnának. E, hogyha a kiválósági kritériumok alapján választanák ki a projekteket, amelyeket támogatnak, az nagyon jó lenne, és a tagállamok is így egyéb tagállamok kiváló projektjeit is tudnák támogatni. Szerintem ez hatalmas lendületet adna a folyamatnak. Tudom, hogy a valóság mást mutat azonban. Riera Madurel asszony, köszönöm szépen a pozitív megjegyzéseket. Milyen nehézségekkel nézünk szembe? Azt hiszem, hogy a legnagyobb nehézség, amelyel szembenézünk, ez a toborzás, a munkatársak felvétele. És a legtöbb kollégánk ezzel egyetért. Nagyon itt intenzív tárgyalásokat folytatunk az EPSZO-val és a személyügyi főigazgatósággal. Megfelelünk, próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy kiváló kutatókat kapjunk. Nagyon hosszadalmasak a folyamatok, de a David King jelen ajánlásait követően párbeszédet folytattunk az adminisztrációs főigazgatósággal, és itt a szakértők számára külön specializált meghallgatásokat szerveznek, ebben sikerült megállapodnunk, hiszen jobb hozzáférést kell biztosítanunk mm, az szakértőkhöz, hiszen vannak olyanok, akik csak korlátozott ideig dolgoznak nálunk, vagy látogató munkatársak PhD-jükön dolgoznak. Ez a legnagyobb nehézség, amelyel szembenézünk tehát a jövő szempontjából. Technológia és innováció, ezt már említettem, hogy hoztunk egy döntést, és hogyha bizonyos területeken, ahol nagyon fontos kompetenciáink vannak, eh, felmerülnek eh, különböző kérések, kiírások, akkor ezeken részt veszünk. Eh, Bütikofer úr teljesen igaza van, értem, hogy mit mond, mire akar, mm, mit akar mondani. A küldetési nyilatkozat nyilatkozatunkban is e, az szerepel, hogy az európai politikai e, döntéshozók leginkább mm, jó, leginkább e, megbízható, vagy, vagy, vagy legalkalmasabb tanácsadói szeretnénk lenni. Nem akarunk mi lenni az egyetlenek, mert ez elég arrogáns lenne. Mi tulajdonképpen Tudjuk, hogy az Európai Bizottság a kezdeményező az európai döntéshozásban. Itt a fő partnerünk az Európai Bizottság. Persze nagy az interakció az Európai Parlamenttel is. Soha nem mondtam, hogy mi vagyunk az egyetlenek, soha nem mondtam, hogy monopólium helyzetben lennénk, monopól helyzetben lennénk nem akarjuk, hogy mi legyen, a mi eh, szervezetünk legyen a legnagyobb és az egyetlen, ez teljesen valóságnak egyáltalán nem felel meg, és mindig rossz, hogyha monopólium létezik. A eh, a biztonság területén együttműködés van a sitcen eh, de más területeken nem igazán mi, amikor az Európai Bizottságnak eh, nyújtunk eh, eh, különböző tudományos szolgáltatásokat. Csicseszter úrnak azt hiszem, hogy már válaszoltam az első kérdésére. A második kérdésére azt mondanám, hogy nem extra pénzt keresünk, hanem a kompetitív bevételeinket szeretnénk növelni. Szeretnénk demonstrálni azt, hogy különböző nemzeti hatóságok bíznak bennünk, és fizetnek a munkánkért like that they put money on it. This is the best way. Ez a legjobb módja annak, hogy megmutassuk, hogy, hogy valóban megbízható munkát végzünk, hogyha hajlandóak fizetni is a munkánkért. 2600-an dolgoznak nálunk, 3-400-an 3-400 munkatársnak a fizetését kompetitív módon határozzák meg. A modell természetesen csak azokkal az adatokkal tud dolgozni, amelyeket betábláltunk. Meg kell nézni, hogy melyek a legjobb feltételek, és milyen forgatókönyvet keresünk. Ugyanez a modell teljesen különböző eredményekre vezethet. Nem akarom azt mondani, hogy manipuláljuk a különböző modelleket, de hát a beadott adatoktól is függ, hogy milyen eredményre jut. Meg kell néznünk, hogy hogy tehát milyen adatokat táplálunk be ezekbe a modellekbe, és ezeknek megfelelő eredmény fog kijönni belőle. Köszönöm szépen. Fő, a főigazgató úrnak szeretnék köszönetet mondani a kollégák nevében is. Kófer úrnak van egy kiegészítő kérdése. Tessék, elnök úr, megkaphatnánk-e az előadás, az írásos változatát? Igen, mondja az elnök, megkapjuk ezt is szeretnénk megköszönni. Köszönöm szépen a vitát, a párbeszédet. Nyilván vissza fogunk még térni az ön javaslatára. Eszter kollega is utalt valamire, nem csak az új képviselőknek, hanem a régieknek is. Talán jó lenne együtt megnézni a GRC-t, mert ellátogatni a GRC-hez, ez volt Csicseszter úrnak a javaslata, ez mindenképpen jó lenne. Akár egyesével is el lehet menni, de természetesen jó lenne csoportban meglátogatni önöket. Köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Meine lieben Kolleginnen Kedves kollégák! A kutatók mobilitásáról, mobilitása már többször is felmerült különböző viták alkalmával. A szakbizottság nemrégiben egy tanulmányt készítetett a határokon átnyúló kutatói mobilitásról. Ez a tanulmány már elkészült, mindenkinek rendelkezésére áll szép színes, nyomtatott formában is megjelent ez. Azonban szerettük volna a szakbizottságban fölvetni ezt a kérdést, hiszen szeretnénk az ilyen tanulmányoknak az eredményeit közösen megbeszélni. Sok szeretettel köszöntöm az előadónkat, Kimmo Williamát, és kérem, hogy mutassa be ennek a tanulmánynak az eredményeit. Kérem, hogy röviden, hogyha <laughs> ez lehetséges. Tessék, öné a szó. Okay. Good afternoon, everybody. Napot kívánok! Kimo, Williamának hívnak a mobilitásról fogok beszélni, de előtte bemutatom mindazokat, akik ezen a tanulmányon dolgoztak. a mások nevei is olvashatók. El szeretném mondani, miről szól a tanulmány, a tartalmakat összefoglalnám. A következő témákról lesz ma szó. a kutatás, kutatók mobilitásának szerepe, a fiatal kutatók mobilitásának a szerepe, és szeretnék néhány javaslatot tenni arra vonatkozóan is, hogy hogyan tudnánk a fiatal kutatók mobilitását erősíteni a jövőben. Először néhány alapvető pontot érintenék, mit jelent a kutatói mobilitás. Miért fontos a kutatók mobilitása, miért fontos a mobilitás a kutatásban. Utána néhány rövid megjegyzéssel élnék a kutatók mobilitásának helyzetével kapcsolatban Európában. A legfőbb kihívásokról is beszélnék, amelyek a kutatók mobilitásához kapcsolódnak és röviden összegezném azokat az Európai Uniós intézkedéseket és kezdeményezéseket, amelyek ezen a területen megvalósultak, és a Charter and Code című anyag elfogadásáról, és néhány ajánlást tennék majd az előadás végén. Mit is jelent a kutatói mobilitás? Szeretném tisztázni a következőket. A mobilitás nem egyenlő a migrációval, a bevándorlással. A mobilitás esetében arról van szó, hogy szabadon mozog valaki az Európai Unió területén, és nem bevándorol. De a kutatók jönnek és mennek, nem csak pusztán egy másik országba vándorolnak be. Nagyon fontos különbséget tenni a rövid és hosszú távú mobilitásról. A rövid távú mobilitás néhány napot, néhány hetet jelent, maximum néhány hónapot, attól függően, hogy hogyan definiáljuk ezt, a hosszú távú mobilitás pedig egy évtől terjed, több évig a nehézségek a különböző típusú mobilitásokkal kapcsolatban. Ezek különböznek egymástól, és nagyon fontos a befelé irányuló mobilitás és a kifelé irányuló mobilitás között különbséget tenni. A befelé irányuló mobilitás a külföldről való bevonása a kutatóknak, a kifelő irányuló mobilitás pedig azt jelenti, hogy egy kutató külföldre távoznak egy másik országba. Ez eh, az Európai Unió szintjén is nagyon fontos. Fontos belegondolni abba, hogy hányan és eh, honnét érkeznek az Európai Unióba kutatók, illetve milyen problémákkal küzdenek a harmadik országból érkező kutatók. És az Európai Unióban született kutatók pedig másrészt hova mennek, hogyha az EU-n kívül keresnek munkát. Még egy további kérdés, amely egyre jelentősebb, a fizikai és a virtuális mobilitás közötti különbség tétel. A fizikai e, mobilitás e, néha nagyon időigényes és forrásigényes. Az információs technológia új lehetőségeket e, bocsát rendelkezésre a virtuális mobilitáshoz. Ez azonban nem helyettesíti a fizikai mobilitást, viszont kiegészíti azt különféle módokon. Az utolsó pont pedig az interszektorális mobilitás, az akadémiai területek és az ipar, illetve az egyetemek között, különböző ágazatok között, illetve a különböző tudományos területek között ma legfőképpen a régiók közötti és határokon átnyúló transnacionális fizikai mobilitásáról fogok beszélni a fiatal kutatóknak. Miért fontos a mobilitás? Sajnos nincsen túl sok gazdasági tanulmány, amely lehetőséget biztosítana az összevetése más statisztikai adatok, illetve elemzésekhez képest. Nagyon sok pozitív tényezőt sikerült azonosítani a tanulmányokban, hogyha megnézzük a munkaerőpiacot. A jó mobilitás jobban hozzásegít ahhoz, hogy a az igények és a lehetőségek jobban egymásra találnak. Bizonyos területek bizonyos szakértőket igényelnek, illetve ezekre van igény, de ez, e, ők egy adott országban vagy térségben nem találhatóak meg. Hogyha az európai munkaerőpiacot nézzük, akkor azt gondolom ez ahhoz fog vezetni, hogy a profiljuk javul majd a kutatóknak, és egyre inkább specializálódnak. A piacot jobban meg szeretnénk nyitni a mobil kutatók számára, hiszen ez a kitűnőségi központok létrehozását is lehetővé teszi az Európai Unió különböző részein. Tehát az úgynevezett kritik, kritikus tömeg megjelenése plusz értékkel ruházza fel a kutatói mobilitást. Az emberek ugyanis oda távozhatnak, vagy oda mehetnek, ahol a szakértelmükre, tudásukra szükség van. Nagyon magasan képzett szakértőkre van szükség bizonyos területeken, de ők és a fiatal kutatók nem találnak mindig megfelelő állás lehetőséget és egy jó kutató központot. A mobilitás segíthet a jobb karrier lehetőségek kiaknázásában, és a tudás átadása szintén megjelenik az Európai Unióban is, mint nagyon fontos aspektus a tudás továbbjuttatása, átadása különböző helyek között, ennek felgyorsítása, kutatói központok, kutatói csoportok, illetve kutatók között az információ csere nagyon fontos. És új tudást ültetnek a gyakorlatba az Európai Unió különböző részein, és ez akár gyorsabb is lehet. Egyre nagyobb az igény a magasan képzett munkaerő tekintetében, hiszen a tudásalapú társadalom magasan képzett kutatókat igényel, annak érdekében, hogy versenyképes gazdaság valósulhasson meg. A kutatói társadalom is idősödik, és egyre több fiatal kutatóra van szükség. Az Európai Unió különböző területein ez szintén nem ugyanolyan képet mutat. Éppen ezért fontos a mobilitás erősítése a harmadik országból érkező kutatók beengedése. Fontos, hogy verseny alakuljon ki a tehetségek között is, és ebben a versenyben az Európai Unió, Európa nem volt különösebben kimagasló. Ebben a táblázatban néhány adatot tüntettünk fel, nem régen készült tanulmányok alapján. A közös kutatói központ részét képezi. A befelé irányuló mobilitás továbbra is viszonylag alacsony szinten mozog, ez azt jelenti, hogy nem tudunk mobil kutatókat vonzani az adott országokba. Lehet, hogy vannak olyan országok, amelyekre nem terjed ki ez a tanulmány, és vannak olyan országok, amelyek esetében magas a kifelé irányuló mobilitás szintje. Ez a legrosszabb esetben azt is jelentheti, hogy agyelszívásról van szó. Bizonyos országok esetében ez tulajdonképpen így is van, a kisebb országok számára nehezebb feladat lehet a kutatók más országokból történő bevonzása. Éppen ezért könnyebb a, ezeknek a kisebb, kisebb nyelven rendelkező országoknak a saját kutatóit máshová küldeni, és így egy hálózatot kialakítani. A mobilitás, a kutatói mobilitás nagyon sok ország országban növekszik, csak néhány olyan ország van, ahol csökken a mobilitás. Bár ez a trend van érvényben, ezek a tanulmányok azt mutatják, hogy továbbra is nagyon sok akadály van. Ezek a legfőbb kihívások, amelyeket rögzítettünk az elmúlt időszakban. A finanszírozás és a fizetések jelentik az egyik legnagyobb problémát. A versenyképes fizetések megteremtése nagyon sok esetben úgy tűnik, hogy a mobilitás rövid távú szerződésekhez kapcsolódik, kutatói ösztöndiakhoz, amelyek nem versenyképesek a más munkák fizetéseivel. Néha a finanszírozás is problémákat okoz, és a közvetett finanszírozás, a közvetett költségek, amelyek a mobilitáshoz kapcsolódnak, kockázatosá teszik a mobilitás, különösen a fiatalabb kutatók számára. Ezen kívül évek óta problémákat okoz a társadalombiztosítás és egészségbiztosítás. Hogy hogyan tudnánk a nyugdíjösszegeket transferálni, úgy tűnik, hogy fő akadályt jelent a mobilitás szempontjából. Már sokat tettünk az ügy megoldása érdekében, de még mindig problémás. Aztán a fiatalok számára az is problémát jelent, hogy a karrierjüket nem tudják előbbre vinni. Nagyon sok országban a szenior pozíciók már betöltöttek, és nem maradnak karrier lehetőségek, különösen a külföldről érkezők számára. Ezen kívül a nyelvi probléma. A tanulmányok azt mondhatják, hogy a kutatók általában nagyon nemzetközi közösség, és nem probléma a nyelvhasználat. Inkább a társadalmi élet szempontjából fontos ez. Illetve bizonyos országokban a helyi nyelv nagyobb kihívások elé állítja a kutatókat, mint más országban. Ezen kívül a mobilitási tapasztalat el nem ismerése. Ez nagy probléma a fiatalok számára. A mobilitás mindig kockázatot jelent. Valaki úgy dönt, hogy elmozdul otthonról, máshová települ át, Nyilván ez kockázat, hogy a már kiépített tudományos hálózatot elveszti az ember. Különösen, hogyha az ember önéletrajzában ez a húzás nem pozitívumként jelenik meg. Az elérhető munkahelyi lehetőségekről szóló tájékoztatás hiánya. Bizonyos országokban nem igazán elérhető, vagy nem könnyen hozzáférhetők az információk. A nyíltan kiírt pályázatok hiánya nemzetközi szinten. Az eljárások nem nyíltak, nem átláthatóak. nemzetközileg nem hozzáférhetőek az információk. A bevándorlási jogszabályok, bár voltak fejlemények, még mindig nagyon sok kutató ezt problémásnak látja, különösen azok, akik az EU-n kívülről érkeznek. Szerződésjogi és egyéb jogi kérdések különösen azok számára, akik finanszírozást kapnak az anyaországtól, és máshol szeretnék végezni a kutatómunkát. Hiszen az anyaország néha elvárja, hogy helyben használják fel a finanszírozást. Néha a rövid távú szerződések is kockázatosak, hiszen akkor néha a fiatal kutatók inkább a stabilabb munkalehetőséget választják. Ezen kívül egy olyan trend, hogy a kifelé vándorló kutatók elvesztésétől félnek bizonyos országok, hiszen lehet, hogy soha nem térnek vissza Ez egy olyan kérdés, amely a kutatási infrastruktúra és az elérhető erőforrások közötti viszonyokat tükrözi az országokban. Ezek a fő kérdések, ezek a fő kihívások. A keretprogram a fő eszközünk, ezen kívül az Európai Karta és Viselkedési Kódex 2005-ben vezették be, annak érdekében, hogy a rekrutálási folyamatot megkönnyítse. A bolonyai folyamat közvetve kihat a mobilitásra, hiszen szabványosított bizonyítványokat állítanak ki keretében, és így összehasonlíthatók a tagállamok és kompatibilisek, különösen a doktorátusok és a doktoranduszok számára fontos ez. Létezik egy irányelv, az úgynevezett tudományos vízum bevezetésére harmadik állam állampolgárai számára tájékoztatási szolgáltatások, az ERA-MOR, az EUR Access, az ERA-Link, az USA-ban ezen keresztül elérhetők információk az EU-s lehetőségekről. 2008-ban a bizottság tól új közlemény érkezett partnerség felállítására, hogy biztosítsák a szükséges kutatókat négy kucs területen. Ez a legújabb kezdeményezés, egy közös kezdeményezés. Az az alapelképzelés, hogy felgyorsítsák a folyamatot. amely már korábban is megkezdődött. Mutatnék egy példát az EU-s problémák illusztrálására. Nemrégen elfogadtuk egy európai kartát és viselkedési kódexet. Nézzék meg, hogy az egyes országokban hány szervezet fogadta el ezt az alapkódexet, ami azt foglalja magában, hogy hogyan bánjunk a felvett kutatókkal. Úgy tűnik, hogy nagyon kevés szervezet írta alá bizonyos országokban. Ez azt mutatja, hogy inkább a tagállamok részéről önkéntes lépéseket láthatunk, mert van ugyan előrelépés, de igen lassú. Így érkezzünk el az ajánlásokhoz. Úgy tűnik, hogy maguk az EU-s intézkedések nem elegendők a problémák megoldására. Annak ellenére, hogy nagyon sok jó kezdeményezés született. A probléma az, hogyha a tagállamok nem vesznek részt aktívan, akkor nagyon lassú és egyenetlen lesz a folyamat bizonyos tagországokban. Igen, lassan fogadják el az új kezdeményezéseket, másokban igen gyorsan. Tehát a tagállamok aktív részvétele nagyon fontos, ez az egyik fő kérdés. A másik kérdés a társadalombiztosítás és a nyugdíj kérdése. Ehhez EU-s szintű jogalkotásra van szükség, amely lehetővé tenni az emberek számára, hogy nyugdíjjogaikat áthelyezzék egy másik országba. Itt megint a közigazgatások együttműködése kérdéses. A kutató szövetségek és maguk a kutatók nem tudják, hogy mik a lehetőségeik. A, K, a karta és a kódex elfogadását tehát a rekrutálást és a munkaerőpiacot versenyképesebbé lehetne tenni ezek segítségével. Ne csak aláírják bizonyos szervezetek és országok ezeket a dokumentumokat, hanem valóban alkalmazzák őket. Ezen kívül a pénzügyi kihívások legyőzése, ez főleg a fiatal kutatókat érinti, Például az ösztöndíjak transferálhatósága, a vendéglátó intézmény támogatása, Néhányan javasolták a kutatói csomagokat, vagy az úgynevezett kutatói mobilitási jegyeket, ami azt jelenti, hogy a fizetésük mellett a közvetett költségeiket lakhatás, gyermekellátás, stb. is fedezzék. Ez a családos és fiatal kutatók számára nagyon fontos. Ezen kívül harmadik országból érkező kutatói mobilitás fokozása, hogy arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy alkalmazzák a gyakorlatban a tudományos vízum csomagot, a jogalkotásukban is, és a hazatérő kutatóknak ösztöndíjakat adományozzanak. Ez az USA-ban már működik, tehát ezen is dolgoznunk kell még. Aztán összehangoljuk a mobilitást más innovációs támogatási intézkedésekkel. Hangsúlyozzuk, hogy egy nem elizolált kérdés, és össze kell hangolni más ilyen irányú intézkedésekkel. Ösztöndiakkal, tanulmányokkal, és így tovább. Ezen kívül többen tapasztalat alapján megegyezték, hogy az adatbázis, amely megbízható, hiányzik. Nem konzisztensek az adatok az európai mobilitási lehetőségeket illetően, úgyhogy nagyon nehéz ellenőrizni, hogy Európában a mobilitás milyen irányba tart. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt az előadást. Már Szulakasz kolléga szót kért. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon figyelmesen hallgattam ezt az előadást a kutatók mobilitásáról. Sajnálatos, hogy ilyen sokan hiányzanak ma mert a JRC főigazgatójának előadása, ha most összevetjük az, ezzel az előadással, amit most hallottunk, együtt a kettő összefügg, az első európai innovációs csúcsal, Lundasszony kezdeményezésével, és a 2025-ig tartó stratégia kidolgozását, a Lisszaboni szerződés életbelépését, és a harmadik országok kutatói munkáit figyelembe véve időszerűvé teszi ezt a vitát. Amit most hallottunk, nagyon időszerű, ezekben az évtizedekben, amikor azt tapasztaltuk, hogy sajnálatos módon csökkent a mobilitás az európai kutatók körében. Egy dolgot nem tudok. Ezek az intézkedések, amelyeket ön ismertetett, azt hiszem az ajánlások körében, nem lehetnének inkább gyakorlatiasabbak és hasznosabbak? Például azt mondja itt, hogy a tagállamokra gyakoroljunk nyomást, hogy megvalósítsák a kartát és a kódexet. De hát ezt lehetne konkrét intézkedésekhez kötni, nem tudom, ki hozna erről döntést, de a szakbizottságunk, amely pedig felelős a kutatásért, ezt figyelembe veszi. Valami nagyobb nyomást kellene gyakorolnunk azokra az illetékes szervezetekre, amelyek a közösségben működnek az EU-ban, hogy csak ideológiát halljunk, amely stratégiák és tudományos munkák mögé rejtőzik. Egyetemek az adatok. A 60% az USA-ba szeretne dolgozni, és a tudományos munkák nagyon sok része angolul publikálódik, 80%-át Amerikában publikálják. Az amerikaiban publikált munkák a világon publikált munkák 36%-át teszik ki. Ezek a számok azt jelentik, hogyha valamit valóban tenni akarunk, akkor gyorsabban kell lépnünk, és mélyebbre kell nyúlnunk. Valami hiányzik. Nagyon sokat tett már az Európai Unió, igen, sokat. ismertette a problémát, megismertette mindenkivel, mindenki tudja, hogy miről van szó. De még többre van szükségünk, lépni kell a szakbizottságunknak. Tudjuk, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a legjobb gyakorlatokba, tudásba beruházunk. Nem elég a pénzösszegek rendelkezésre bocsátása. Tudjuk, hogy mindenki egyre jobb, és olcsóbb terméket akar. Ezt csak a legjobbak tudják előállítani. Ez nem egy etikai kérdés, ez egy gazdasági szükséglet. Az Európai Unió ezt már megértette, de az olyan tulajdonságok, mint a mobilitás, ennek hiánya megakadályozza az igazi fejlődést, ezért az Európai Unió az, hogy jóvá hagyja talán a Lisszaboni szerződést 2010-ben, jó lépést tett. Ez az alap, mindennek ez az alapja, és jól mondjuk, hogy a tudás háromszög alapú, oktatás, kutatás, innováció. Ezt teljes mértékben kell támogatnunk. Nem tudom, elnök úr, hogy hogy biztos vagyok benne, hogy itt részletesebb vitát kellene folytatni a gyakorlati intézkedésekről, hiszen ez egy nagyon sürgős kérdés, és elnézést, hogy ilyen sok mindent vettem egyben, de felgyűltek ezek a kérdések itt előttem elnök, hagy mondja köszönetet. És hogyha megengedi. Azt hiszem százszerzalékban igaza van. Talán itt a szakbizottságban belegondolhatnánk abba is, hogy kicsit több időt fordítsunk az ilyen vitákra. Tavaly nagyon sok időt fordítottunk a klímaváltozásra és az energiára. A jövőben talán a hangsúlyokat máshová kellene helyeznünk. Ez kérés kérdés a kollégák és a koordinátorok felé is. A titkárságot kérem, hogy ezt jegyezze fel, hogy jövőben ez egy fontos kérdés legyen számunkra. Sajnos nagyon kevés az időnk, és még sok a hozzászóló, de Gutierrez asszony, Gutierrez Cortines asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom rövidre fogni. Köszönöm szépen az előadónknak, hogy ellátogatott hozzánk. Meglepett, hogy egyes dolgokat nem vetett föl. A hetedik kutatási keretprogramról beszéltek, de az előtti programokról nem. Azt gondolom, hogy az egyes tagállamok nem igazán akarják hallani ezeket az adatokat. Persze itt van ez a Marie Curie program, ez nagyon jó, ennek mindenki nagyon örül, de lehet, hogy ez nem elegendő. Ennél többre van szükség. Itt a következőket kell látni. Nem ismerik el egyértelműen, hogy a kutatás micsoda érdemeket, érdemeket jelent. A kutatóknak a karrierje, a kutatóknak az értékelése, stb. Ezekkel kapcsolatban nincsen megfelelő koncepciónk. Emellett teljesen világos kritériumokra van szükség. Vannak olyan kutatók, akik mondjuk két hétig Edinboróban voltak, akár a mm, házastársukkal, és hát ez utána már olyan, úgy számít, mint hogyha valaki külföldön kutatott volna. Hát azért ez mégsem ugyanaz, nagyon elébe kell menni a csalásoknak, a kutatás területén, a mobilitás területén is. Emellett nagyon fontosnak tartom, Nagyon fontosnak tartom, hogy mi, tört, mi történik a tagállamokban, az Egyesült Államokban, e, Izraelben például, hogyha valaki doktori tanulmányokat végez, e, doktori e, tanulmányokat végző személy nem dolgozhat ugyanazon az egyetemen, ahol a doktori tanulmányait végzi. Latin Amerikában teljesen más a helyzet. Hogyha valaki nem ugyanazon az egyetemen végzi a doktori tanulmányait, ahol dolgozik, akkor viszont nem is doktorálhat, és aztán később nem dolgozhat azon az egyetemen. Na, Úgyhogy nagyon oda kell figyelni erre. Aztán mi a helyzet a hamisított kurikulumokkal? Nagyon sok egyetem ehhez fordul nem is létező kutatási tevékenységeket sorol föl e, valaki, vagy olyan személyeket, olyan tudósoknak a nevét sorolja föl, akik nem is vettek részt egy bizonyos kutatásban. Ezzel is, erre is oda kell figyelni. 15 évvel ezelőtt az Erasmus-szal e, előfordult az, hogy az egyes egyetemek visszautasították azt, hogy az Erasmus tanulmányban résztvevőknek, a másik egyetemiről hazatérő diákoknak elismerjék a jegyeiket és a, és a kurzusait, kreditjeit. Nagyon világos kritériumokra van szükség, hogy meghatározzuk a személyeknek a a képességeit és az eredményeit. Teljesen más, hogyha valaki masters tanulmányokat végez, vagy három évig PhD-zet. A tagállamoknak is információ, megfelelő információkat kell biztosítaniuk. Egyes tagállamok néha úgy viselkednek, minthogyha, minthogyha mm, zárdák lennének, ahol, ahol szerzetesek dolgoznak, nem akarják megosztani az adatokat eh, egymással. Nincs szükség erre a titkolózásra, sőt, eh, ez kifejezetten káros, ez az én érzésem. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a hozzászólást is. Eh, Riera Madurell asszony következik. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. Mikrofont kérünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadónknak az előadását. Egyetértek az elnökkel. Beszéltünk a mobilitásról több esetben is ebben a szakbizottságban. Ez persze nem jelenti azt, hogy most már nem annyira fontos ez a kérdés. Alapvető fontosságú kérdésről van szó, hogyha európai kutatási területet akarunk létrehozni. Pontosan ezért értek egyet az előző hozzászólóval is. Gyakrabban fel kell vetnünk ezt a kérdést. Ez a prezentáció legjobbkor került megtartásra. Hogyha kutatásról beszélünk, akkor itt két kulcsfontosságú terület van. Először is nagyon fontos az, hogy kutatók piacát létrehozzuk. Ehhez pedig arra van szükség, hogy egységes európai karriermodellt dolgozzunk ki a kutatói területen. Emellett meg kell vizsgálnunk az integrált információs rendszer lehetőségét is, a különböző munkahelyi lehetőségek, továbbképzések, stb. Azt hiszem, hogy ezzel foglalkoztunk a jelentésünkben, Tudom, hogy ez nem egyszerű, tudom, hogy minden lassabban működik, mint ahogy e, szerette volna az előadónk is, de felvetette legalább a problémákat. Egyetértek az előttem szól, egyik előttem szólóval, nincsenek gyakorlati gondolataink, ötleteink és tapasztalataink arra, hogy hogyan tudunk e, megbírkozni ezzel a problémával. Hadd e, említsem az ön végkövetkeztetéseit. Először is, a jelentés végkövetkeztetéseiben szerepel az, hogy a nemekre vonatkozó kérdések nem annyira fontosak, mint ahogy ezt ön gondolta a kezdetekben. Talán, hogyha erről be tudna számolni. Aztán még egy dologban szeretnék további magyarázatot kérni. Ön azt mondja, hogy ahhoz, hogy a mobilitást ösztönözzük, meg kell változtatni az emberek gondolkodásmódját. Arról beszél, hogy nemzeti előítéletek uralkodnak, amelyeket le kell győznünk emellett említi a mobilitás motorjait is. Ezzel mindennel egyetértek, azonban beszél itt különböző fejlesztési eszközökről is, amelyek segítenek a kutatóknak abban, hogy hazatérjenek, hogy ez, ezzel szembe menjünk az agyelszívásnak. Az én kérdésem, arra vonatkozik, hogy miért beszélünk brain drainről. Szerintem nem az Európai Unión belüli brain drainről vagy agyelszívásról kellene, hogy beszéljünk. Hogyha európai kutatási területről akarunk beszélni, akkor máshogy kell gondolkodni. A minőségre kell helyezni a hangsúlyt, a megfelelő karrier ösztön, ösztönzőkre, nem pedig arra ösztönözni az embereket, hogy hazatérjenek. Kérek, kollega. Kiedy mówimy o mobilności, to trzeba hogyha mobilitásról beszélünk, akkor kuta, meg kell, különbséget kell tennünk a brain drain között, és a, valakinek mondjuk a, a, a között, hogy valaki áthelyezi mondjuk a munkájának a központját hogyha az Európai Unión belül brain drainre kerül sor, hogyha a legjobbak elvándorolnak, akkor ez nagyon nagy nehézségeket okoz a mi kutatóintézményeinknek, a mi kutatóstruktúránknak, a mi um, infrastruktúránknak. Tehát szerintem világosan um, el kell választani egymástól a brain drain és az egészséges mobilitást. Ezt a kettőt külön kell kezelni. Hogyha a kutatók mobilisak, mikor legyenek a kutatók mobilisak? Akkor kell, hogy mobilisak eh, legyenek, hogyha eh, nem csak pénzügyi és gazdasági motivációjuk van, hanem a karrierjükben is motivációjuk van. Emellett ugye a kutatók általában olyan kutatóintézeteket keresnek, ahol ők kifejezetten hasznosítani tudják a saját ismereteiket, mert különben nem lenne ennek értelme. A munkahelyváltás, hogyha nem nem azzal jár, hogy valaki érdekesebb munkát végezhet az új munkahelyén, akkor semmi értelme nincs az egésznek. Azt gondolom, hogy a specializált kutatóintézetek, amelyeknek kiváló munkatársaik vannak, oda vezetnek, hogy pozitív mobilitásra kerül sor, hiszen a, csak azért mobilnak lenni, hogy öncélúan, csak hogy a mobilitásnak megfeleljünk, ennek a célkitűzésnek megfeleljünk, hát annak nincs sok értelme, információcsere, hát az elektronikusan is működhet. Az összes, az egész hozzászólásokból azt vonom le, hogy a mobilitás, a kívánatos mobilitás meg kell, hogy feleljen, és együtt kell, hogy járjon a specializációval is, tehát a kutatóintézet specializációjával is. Persze ez nem biztos, hogy olcsó, biztos, hogy kerül valamibe, nem is egyszerű, de hogyha specializálódnak az intézmények, kutatóintézetek, akkor ez előnyökkel jár az egész kutató e, térség számára. Köszönöm szépen, Mátyász e, képviselő következik képviselő asszony. Köszönöm szépen, e, elnök úr! Szeretnék köszönetet mondani az előadónknak az előadásáért és a számokért, tényekért. Nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott, nagyon sok érdekes hozzászólásokat hallottunk, de az egyes tagállamok közötti különbségre szeretnék kitérni, ami a mobilitást illeti. Ezek a különbségek visszatükrözik a beruházás, a GDP x százalékos beruházása közötti különbségeket is. Tehát látjuk, hogy eltérnek a szándékok is az egyes tagállamok között. Nagyon nagy, nagyok az eltérések a munkaszerződések között, a különböző munkakörülmények között, és ezt is meg kell vizsgálni. Minden alkalommal, amikor mobilitásról beszélünk, akkor ezt is meg kell vizsgálni. Azért kell a részletekbe is belemenni, és itt most nem fogom a mobilitás fontosságát elbagatelizálni, vagy csökkenteni, de úgy tűnik, hogy az Európai Unióban meglévő különbségeket nem igazán vesszük figyelembe. Többször beszéltünk már az agyelszívásról ma délután, és engem itt ez rendkívül aggaszt. Mégpedig az, hogy milyen különbözőek a belépési feltételek, az Európai Unióba való bejutási feltételek, hogyha a harmadik országokból érkezik valaki kutatni akar egyrésztről, vagy azok között, akik az Európai Unióba érkeznek harmadik országokból, és nem kutatóintézetekben akarnak dolgozni, hanem másút. Ez hatalmas diszparitásokhoz vezet. Végül fontosnak tartom azt, hogy kutatási keretet hozzunk létre, olyan keretet, amelynek gyakorlati, praktikus struktúrái vannak, és amely a mobilitást ösztönzi. Ennek része a foglalkoztatási vagy munkaszerződés is. Hogyha megnézzük a kutatóközpontokat, a tagállamok a tagállamok által képviselt értékeket visszatükrözik ezek a kutatóintézetek a más országokból érkező kutatók egy tagállamban lehet, hogy teljesen más összegeket keresnek, más munkakörülmények között dolgoznak. Ez nem biztos, hogy jó így. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Unióban a kutatást erősíteni kell és a mobilitást ösztönözni, de jobb feltételeket kell ennek biztosítani, és csak akkor és csak ebben az esetben tud az Európai Unió olyan politikát folytatni, amely megfelel, az Európai Kartának. És akkor a kartát jobban is végre tudjuk hajtani. És koncentrálnunk kell a nagy különbségekre, a munkaszerződésekben és a munkafeltételekben meglévő nagy különbségekre. Ez lenne a megfelelő út. Végül pedig lenne még egy megjegyzésem. a mobilitás és a migráció között migrációt gyakran összekeverjük. Ez két különböző terület. Mind a kettő lehet rövid távú vagy hosszú távú. Néha azonban ezt arra használjuk, hogy nagyon-nagyon rossz munkafeltételeket kínálunk bevándorló munkavállalóknak. Balcó kollega következik. Szót. Néhány hónap óta, mióta európai parlamenti képviselő vagyok, sokat hallottam a kifejezést tudás alapú társadalom, és a saját országomban, Magyarországon persze régóta, mint egy központi kérdést, néha ez szinte szlogenné válik, sokszor tartalom nélkül. Ez az anyag azzal, hogy a fiatal kutatók mobilitását elemzi, valóban egy olyan eszközt taglal, ami ehhez a társadalomhoz járulna hozzá. Egy nagyon alapos anyag, főleg azért, mert szembenéz azokkal a feladatokkal, akadályokkal, ami miatt ez a mobilitás nem kvánatos mértékű. ha megnézzük a táblázatot akkor a külső és belső mobilitásnál is de maradjunk a külső mobilitásnál magyarország csehország lengyelország bulgária a alacsony aránynál szerepel és egyet kell érteni azzal amit william úr mondott hogy itt bizony sokszor az eu intézkedés nem elegendő mert a tagállamoknak van feladata és akkor hadd mondjak egy adott területről saját ismeretet a felső oktatási intézményekben helyesen alapvető elvárás az oktatók fiatal oktatók tudományos előmenetele. ezt nagyon segtené adott esetben egy három hat hónapos mobilitás tanulmányút. azonban például magyarországon nem csak a mostani válság okozott nehéz helyzetet hanem tz éve gyakorlatilag a költségvetésben az oktatási felsőoktatási terület maradék elven működik és egyre kevesebbet kap. ennek az a következménye hogy olyan módon terheltek az oktatók kutatók hogy egyszerűen hiába pályáznának vagy van lehetőségük az intézményük nem tudja megtenni hogy azt mondja hogy hat hónapra elmegy. egy személyes példát is mondhatok tempus program keretében működtem egy tz éve három hónapra kuopióba mehettem volna és nem tehettem meg mert olyan kiélezett adott esetben státuszhelyzet az ilyen országokban hogy nincs rá mód. tehát hogy milyen nyomást lehetne gyakorolni ezekre az országokra azt mondom nagyon nehéz egyet kellene tudatostani ha kormányok állandóan a tudás alapú társadalomról beszélnek akkor a felsőoktatás kutatást ne maradék összegekből működtessék. köszönöm szépen. Köszönöm, Hübner asszony panie przewodniczący. E, Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönjük az előadást is. Szeretném elmondani, hogy nagyon, kér, nagyon fontos kérdés vetett fel Európa jövőjével kapcsolatban. Jelenleg fantasztikus kutatóink vannak, nagyon jó egyetemeink, de Nincs olyan tudományos központ, amely összefogná ezeket a kutatókat egyetlen helyen, azért, hogy valóban globális együttműködést valósíthassanak meg. Nagyon sok amerikai Nobel-díjast ismerünk, gyakorlatilag a Szilikonvölgyből származnak, ugyanaz egész világon bárhol születhettek, de mind-mind valahogy a szilikonvölgyben kötött ki. Miért nem hozunk létre egy szilikonvölgyet itt Európában is? Tehát azt kellene megtennünk, hogy itt maradjanak Európában. Nagyon sok tudományos központ bérleti díjat fizet, infrastruktúráért fizet, fenntartásért, és így tovább, és így tovább, és egyszerűen nem marad pénzük arra, hogy igazából a kutatást finanszírozzák. Itt van az a pont, ahol mi segíthetnénk. Gérek úr is mondta már, fókuszálnunk kell, össze kell fognunk a fiatal kutatókat, be kell ruháznunk ezekbe a folyamatokba, hiszen ezek biztosítják Európa jövőjét. Köszönjük szépen az előadást! Kérjük, gondolja át, hogy egy ilyen kitűnőségi központot hozzanak létre Európában, amely egyfajta mágnesként működhetne, ez lenne a hajtóereje az európai kutatásnak, megakadályozna az agyelszívást, és ösztönözni a kutatókat, a fiatalokat, hogy ne hagyják el Európát, a csak azért, mert valaki jobb munkakörülményeket biztosít nekik valahol máshol. Itt is kitűnő kutatóink vannak a volt szovjet tagállamokból, és ők gyakran elhagyják a lehetőségek miatt a családjukat. Köszönöm, mondja az elnök. Nagyon sok kérdést kapott, kérem válaszoljon a kérdésekre, ha szeretne. Hát szeretnék, de azért megpróbálom rövidre fogni. Nagyon sok kérdést vetettek fel. In, in all, uh, the key... De megpróbálom összefoglalva megválaszolni őket. Az egyik mindig az agyelszívásra vonatkozik, finanszírozásra, ez rámutat arra, hogy a mobilitás nem lehet egyedülálló jelenségként vizsgálni. A karrier lehetőségeket figyelembe kell venni. A fiatalok számára arról szól az egész mobilitás, hogy az európai egyetemeken és kutatási intézményekben hogyan építhetnék a karrierüket, illetve hát a magánszektorban is az Európában, az európai intézményekben és az USA-ban is van karrier lehetőségek. Ehhez kapcsolódik a második kérdés. Az erőforrásokhoz és az infrastruktúrákhoz. Itt nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. Bizonyos országokban nem tudják oda vonzani a fiatal kutatókat, nem a karrier lehetőségek hiánya miatt, hanem azért, mert nem tudnak nekik jó kutatási lehetőségeket nyújtani. Tehát a fő lehetőség abban rejlene, hogy a kutatás szintjét megemeljék az egyes országokban, hogy versenyképesek legyenek hiszen itt a kutatási teljesítménymutatókról is szó van, nem csak a mobilitásról van szó. Nem tudok sajnos mindenre válaszolni, de ami a gyakorlati megoldásokat illeti az egyes országokban. Nem említettem konkrét példákat az egyes tagállamokból, de van nagyon sok jó kezdeményezés, és nagyon sok tanulmány született ezzel kapcsolatban, hogy mit kellene tennünk. Itt az EU főleg koordináló szerepet játszhatna, hogy elősegítse a fejleményeket. Jó kezdeményezéseket tehetnének, monitorozhatnák a helyzetet az egyes tagállamokban, új ötleteket vethetnének fel, partnerségi kapcsolatokat építhetnének ki. Ezen kívül az, e, az egész EU-ban a legjobb gyakorlatok cseréje megvalósulhatna. Egy szóval az összehangolásra nagyon szükség van. Mm, én nem gondolom, hogy új jogszabályokra lenne szükség. Szerintem nem is igazán új kezdeményezésekre van szükség, hanem inkább a már létezőeket kellene kihasználni teljes mértékben az EU-ban is, és a tagállamokban is. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük a válaszokat, az előadást, a munkájukat. A bizottságról megfeledkeztem, talán szeretnének még igen röviden szót kérni? Szapieri úr. Thanks, thanks, Sherman. Köszönöm, elnök úr. Igen, a bizottság részéről köszönetet szeretnénk mondani a parlamentnek ezért a kezdeményezésért. Üdvözöljük ezt a jelentést, az eredményeit és a következtetéseit. Lenne két-három megjegyezni valom. Először Nagy a konvergencia a jelenlegi tevékenységek között, és a jelentés következtetései között, különösen a kutatók partnerséget illetően. Valószínűleg ez a tavalyi egyik legfontosabb intézkedés. A tagállamok valóban elkötelezték magukat, hogy ezt végrehajtják és nemzeti programokká alakítják. Reméljük, hogy a következő hetekben a legtöbb tagország benyújtja a késztervét. Második megkiejtésem a nyugdíjat és a társadalombiztosítást illetően sikeresen működtünk együtt a tagállamokkal, itt is, hogy emlékeztesek mindenkit arra, hogy 2009 májusában a spanyol kutatási miniszter bejelentette, hogy a spanyol soros elnökség egy közös EBSCO csúcsot szeretne létrehozni. Hát reméljük, hogy ez megvalósul. Aztán köszönjük az előadónak, hogy pozitívan nyilatkozott a bizottsági kezdeményezésekről, különösen az Európai Kartáról, ez alapköve a tevékenységeknek. A bizottság néhány hónapja az EurAccess honlapon megjelentetett egy új kezdeményezést, hogy a kódexet és a kartát hogyan lehetne az egyes intézményeknek gyakorlatban is megvalósítaniuk. Végül a statisztikai adatgyűjtést támogatjuk. Nagyon sokat teszünk ennek érdekében, és szeretnénk további alkalmakkal is eszmecserét folytatni önökkel. Köszönjük! Elnök, köszönöm. Hölgyeim és uraim, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk mára, de és kérem a titkárságot ezt tartsa észben, hogy néhány kolléga utalt arra, hogy um, ezt a kutatási kérdést szeretnénk még megvitatni. Ötös és hatos napirendi pont. Itt a gyógyszerekről van szó. Haben hier heute eine gemeinsame Debatte vorliegen und közös vitánk lesz, és az előadónk Michel Rivázi, remélem jól ejtettem a nevét, önnek megadom a szót. Merci, monsieur le président. Donc, par rapport à... Köszönöm, elnök úr. Ami a jelentést illeti, ehhez az irányelvhez kapcsolódóan, azt gondolom, hogy nagyon időszerű ez a jelentés. És hogyha, viszont, ha megnézzük, hogy mi történik a, a gyógyszerekkel kapcsolatban, különösen a mellékhatásaikat illetően, akkor nagyon fontos a farmakovigilanciát eh, növelni és a polgárokat megvédeni. Vannak aktuális eh, kérdések, amelyek a sertéspestis kapcsán felvetődtek. Van egy engedélyezett eh, gyógyszer, két hónapot vett igénybe az engedélyezés. Nagyon sürgős ennek a használata, és egy nagyon hatékony felügyeleti rendszerre van szükség. Az elmúlt években számos gyógyszert jelent meg, mint például a Viox. Ez halálos koszorúír megbetegedést okozott, és bizonyos antidepresszívák az öngyilkosság arányát növelték, más gyógyszerek pedig cukorbetegséget okoztak, tehát vannak nem kívánatos mellékhatások, és a költségek is nagyon magasak. 5%-a a kórházi eseteknek és a haláleseteknek még nagyobb aránya ezekre vezethető vissza. A bizottság új javaslatai jövőbe mutatóak, de ezek a javaslatok nem kielégítőek. Nem gondolom, hogy ezek hozzájárulnak a farmakovigilancia növeléséhez. Egy dolggal tisztában kell lennünk, amikor egy gyógyszer forgalomba kerül, akkor klinikai tanulmányok alapján elemzik ezeket, és mint a vételezésen vizsgálják meg a hatásukat. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő információ álljon rendelkezésre. Úgy tűnik, hogy nagyon fontos az irányelv bizonyos részeit javítani. A kockázatmenedzsment jelenthet problémát ezek kapcsán. Hogyha kockázatmenedzsmentet javítjuk, akkor tulajdonképpen veszélyes módon idő előtti engedélyezéseket adnak ki a forgalomba hozattal előtt. A gyógyszereket egy kiválasztott beteg csoporton kell tesztelni, hát ennek hatásait megvizsgálni, és a mellékhatásokat is megvizsgálni. A bizottság javaslata arra lehetőséget, hogy a kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos általános terveket ki lehessen alakítani, különösen akkor, hogyha a költséghatékonyság nem megfelelő. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a menedzsment terveket arra használják, hogy a közvéleményt megnyugtassák. Olyan esetekben, amikor túl korán kerülnek piacra gyógyszerek, még az értékelés előtt a Rimonában. Itt olyan engedélyeket adtak ki, amelyek elhamarkodottak voltak túl korán. És azt hangzott el, hogy tanulmányok majd később lesznek. A második aspektusa a problematikának, és itt szintén javításokra van szükség nem lehet közpénzekből finanszírozni a farmakovigilancia növelését. Ez egy tényleges probléma. Hogyha a közfinanszírozást, illetve ezt mint kötelezettséget törlik. A kockázatok elemzésére egyre nagyobb lehetőségük van a gyógyszervállalatoknak, ez pedig veszélyes, hogyha őket tesszük felelőssé olyan esetekben, amikor az adatok nem megfelelő értelmezése miatt követnek el vétséget, akkor rend, ez rendben van, de az érdek ellentét nem megfelelő példa erre. Olyan adatokról van szó, amelyeket olyan gyógyszerek kapcsán gyűjtenek a gyógyszervállalkozások, amelyeket ők állítottak elő, akkor itt egy érdekellentét merül fel, ha ők maguk elemzik ezeket az adatokat. Hát itt autonóm és autoritás nélküli kockázatmenedzsmentről van szó. Felvetődik a kérdés, hogy miért alakítunk ki egy struktúrát, hogyha ennek pusztán konzultatív jellege van Szeretnénk egy Európai Bizottságot létrehozni a farmakovigilancia témájában, és ez e, az együttműködést, a koordinációt segíteni a az nemzeti engedélyezők között. És aki tagja lesz ennek a, az Európai Bizottságnak, nem viselkedhet e, teljes mértékben szabadon, hiszen ők adják ki az engedélyeket. A ötödik pont az adatok megszervezése a farmakovigilanciájára vonatkozóan. Ezeket egy adatbankban ö, tárolják, és ez problémákat vet fel. A bizottság elmondta már, hogy Ezekhez az adatokhoz kompetens egészségügyi szolgálatok férhetnek hozzá. Milyen szolgálatokról van itt szó? Én meg szeretném kérni a bizottságot, hogy pontosítson. Ez a nagy adatbank miért nem hozzáférhető független szakértők számára, akik pontosan a mellékhatásokat értékelhetnék bizonyos gyógyszerek esetében. Tudom, hogy Európában folyamatosan beszélünk az átláthatóságról, itt pedig egyáltalán nem létezik az átláthatóság. Minden egyes magánszemély, aki motivált, minden egyes személy hozzá kell, hogy férjen az adatokhoz. A független szakértelem nagyon fontos. Vannak olyan országok, ahol ez eh, létezik, és vannak olyan országok, ahol ennek megvannak a eh, megfelelő intézményei. A bizottság egyenlőre ezt nem motiválja. Végül a farmakovigilancia fenntartás olyan esetekben, amikor a kereskedelmi titoktartás miatt eh, nem lehet hozzáférni a rendszeres értékelésekhez. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezekhez a jelentésekhez hozzá lehessen férni a farmakovigilanciában, ugyanúgy, ahogy az értékelésekhez is hozzá kell tudni férni. A végkövetkeztetések. A mi frakciónk úgy gondolja, hogy azokat a kritériumokat szigorítani kell, amelyek a biztonságra vonatkoznak. Az engedélyezéseknél bizonyos kritériumokat tiszteletben kell tartani, és kell, hogy legyen egy olyan kritérium, amely kimondja egy új, egy új gyógyszernek gyógyítási szempontból erőlelépést kell jelenteni, és nem teheti ki a betegek plusz kockázatoknak. Olyan gyógyszereket nem lehet engedélyezni, amelyek kárt okoznak. A hatóságoknak, a gyógyszervállalatoktól függően kell működniük, intellektuális és pénzügyi szempontból is. És az érdeke ellentétek menedzsmentjét is szigorúan kell kezelni. Itt visszatérek megint csak az említett Európai Bizottságra. Ami az átláthatóságot illeti, fontos, hogy a betegek elolvashassák a mellékhatásokat a csomagoló anyagon, és az értékelés adatait is fel kell itt tüntetni. Tudniuk kell a, a betegeknek azt, hogy ezek és ezek a gyógyszerek bizonyos időszakon belül nem teljesítették az adott biztonsági kritériumokat, tehát fel kell hívni a betegek figyelmét e- ezekre előre. Ez egy lehetőség is, azonban ezt az irányelvet javítanunk kell, ezen javítanunk kell, hiszen egyébként csalódást fog okozni, hogyha nem javítunk rajta. Köszönöm. habe das Mikrofon nicht angemacht. Erste Wortmeldung, Schattenbericht. Akkor először Correra de Campos úr, árnyék előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm az előadó sok következtetésével egyetért. Nevezetesen azért, mert úgy gondoljuk, hogy a jogszabály nagy előrelépést hozott magával, de még mindig sokat tennivalónk. Elemezzük azt, hogy végül ki fedezi a költségeket? Vagy a fogyasztó, vagy a tagállam, vagy a gyártó. A fel nem fedezett kockázatok költsége a rejtett kockázatok költségét legtöbbször a fogyasztók viselték, nem a tagállamok. A gyártók csak később szenvedik meg ezt, mint a büntető eljárás eredménye. Az viszont nem jósolható meg előre, hogy mi lesz az eljárás végeredménye. Tehát, amire szükségünk van, az a nagyon mértékű prevenció. A kockázati kezelési rendszer alapvető része lenne, hogy a kockázatokra felhívjuk a figyelmet, hogy ez el is rettentheti ugyan a pácienseket, de egyszerűen a rendszer nem tudja kiszűrni az összes kockázatot. Leegyszerűsíti jelenleg a rendszer a vélehető kockázatokról adott tájékoztatást. A szabályzó hatóságnak nyilvánvalóan kötelessége, hogy a tudományos információkat napra készen átadja. De ez önmagában nem elegendő. Következtetéseket kell levonnunk az engedélyeztetőnek viselnie kell a következményeket. A, a biztonsági előírások következtében vannak alacsony kockázatú gyógyszerek, vannak olyan országok, ahol eltér a rendszer, tehát ez a csoport eltér a nagy kockázatú gyógyszerek csoportjától, de nagyon nehéz lesz beazonosítani, hogy egyes gyógyszerek melyik csoportba tartoznak pontosan. A Prozacról szó volt. Például a Prozac most nagy kockázati vagy kis kockázati gyógyszer. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, amire még választ kell kapnunk. Hogyha leegyszerűsítjük a rendszert, az természetesen jó dolog, de az, hogy egyetlen forrás hagyja jóvá a gyógyszer piacra dobását és aktív hatóanyagát, ez mindenképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy az emberek ne vádaskodjanak szükségtelenül a gyógyszergyártók ellen. A piaci jóváhagyás, annak, a, akinek kezében van ez a folyamat, felügyelheti azt, hogy minden gyógyszergyár termékét felülvizsgálják. Ez biztosítaná azt, hogy a gyógyszergyártók hasonló feltételek, ugyanolyan feltételek mellett versenyeznek az aktív hatóanyag országok esetén. A vigiláns rendszer dolgoz, működött rendesen, de még nem volt elég erős ahhoz, hogy bizonyos gyakorlatokat kiiktasson. Meg kell vizsgálnunk a kockázatokról szóló tájékoztatást, hogy milyen forrásokon alapszik. Az információs forrás a javaslat szerint fel kell, hogy tüntesse a lehetséges mellékhatásokat és a beteg tájékoztatókat érthetőbbé kell tenni. De ez elég? Véleményünk szerint még mindig nagyon sokat tennivaló annak érdekében, hogy minden lehetséges esetet lefedjünk, és más tájékoztatási forrásokat is feltüntetessünk a felhasználók számára. Köszönöm. Köszönöm. Balcó kolléga. Elnök úr, köszönöm a szót. Mindenekelőtt be kell vallanom, hogy a szakkifejezéssel, hogy farmakovigilintia ennél az anyagnál találkoztam először, nyilván bizonyos ismereteim voltak a gyógyszerek mellékhatásáról annak fontosságáról hogy mégis szót kértem. ennek az az oka hogy amit magamnak bejelöltem hogy meg akarok kérdezni az teljesen egybeesik michel rivasi asszony által hiányoltal illetve amit ő veszélynek tart. nevezetesen arról van szó hogy létrejön az új farmakovigilanciáért felelős tudományos bizottság tanácsadó bizottság és ez kulcsfontosságú szerepet fog játszani. vajon miért van a mi bizottságunk előtt is ez az anyag amikor elsőlegesen közegészségügy envi bizottság? egyrészt tudományos testületről van szó másrészt iparról s a gyógyszeripar a profitját tekintve sokan azt mondják hogy a hadiipar után a második helyen álló legfontosabb iparág a beteg ember pedig kiszolgáltatott tehát óriási szerep és felelősség hárul erre a testületre. hogyan lehet biztostani ennek a függetlenségét olyan óriási lobbierővel rendelkező szférában mint a gyógyszeripar ráadásul adott esetben a szükséges tapasztalatra gyógyszergyári kutatásokon keresztül lehet szert tenni. tehát én kulcskérdésnek tartom valamilyen módon ennek a függetlenségnek a biztostását és teljesen egyetértek azzal is hogyha rendelkezésre áll egy adatbank annak miért korlátozott a hozzáférése független szakértők miért nem férnek hozzá tehát ez volt a részben a kérdésem és az egyetértésem azzal amit az előadó asszony mintegy módostás szigortásként fölvetett. Köszönöm aktív. Köszönöm szépen. A kérdések megválaszolásra kerülnek, az MV-nek van a fő kompetenciája, és mi pedig véleményt nyilvánítunk szakbizottságként, de természetesen mindezek megvitatása fontos. A bizottságnak adom meg a szót Iréna Sáncheznek. Parancsoljon. Köszönöm. Ezzel a, ezekkel a jogi javaslatokkal megpróbáljuk javítani a farmakovigilanciai rendszereket. Nem kell pánikolnunk múlttal kapcsolatban, amikor javaslatot teszünk a rendszer javítására, de úgy tűnt, hogy igenis szükség van a javításra, annak érdekében, hogy a források a hatóságok körében is jobban kerüljenek felhasználásra, megfelelő biztonsági kérdésekre is összpontosítani kell, miután kereskedelembe kerülnek ezek a gyógyszerek. Szeretnék visszatérni néhány megjegyzése, amelyek elhangzottak a javaslatunkkal kapcsolatban. Ez a javaslat a piacra juttatás utáni felügyeletet érintik, de semmiképpen sem, és Ribaszi asszonyt meg szeretném elfelől nyugtatni, nem szeretnénk a piaci autorizáció feltételeit lazítani. Mi nem szeretnénk a az engedélyeztetés szabályait lazítani, és nem szeretnénk azoknak a kivételes helyzeteknek a számát sem növelni, ahol engedélyezzük a piacra jutást egy teljes mértékű klinikai vizsgálat elkészítése előtt. Hát például a világméretű járványok esetében ez merülhetne fel. Mi a gyógyszereket olyan alapon engedélyezzük, hogyha rendelkezés áll egy teljes mértékű kockázat és eh, gyógyítási hatással foglalkozó elemzés. Természetesen bizonyos mellékhatásokat csak akkor lehet kideríteni, hogyha egy a lakosság széles körében próbáljuk ki ezeket, illetve használják ezeket, és ez sokkal szélesebb kör, mint a klinikai eh, kísérletekben résztvevők száma. Szeretnénk látni a valóságban ezeket a gyógyszereket, és folytatjuk ezzel az értékelésüket. A szövegben pontosítani kell tehát a piacra juttatás engedélyezését, illetve a forgalomba hozatali engedélyezést. Ami a függetlenséget illeti, számos képviselő vetette fel ezt az aspektust. Az első, hogyan tudjuk biztosítani a függetlenséget. A jelenlegi szabály kimondja, hogy közfinanszírozásból kell megvalósítani a farmakovigilancia támogatását, és a kompetens intézmények sokkal ö, ö, többet tudnak befektetni a piacra jutás előtti időszak során, mint a piacra jutás időszak után. Még akkor is, hogyha marketing, azaz piacra jutás utáni időszakról van szó, az ipar szereplői támogatást kapnak. A felállítandó bizottság függetlenségére is elhangzottak megjegyzések. A közösségen belül, illetve a gyógyszerek területén számos független bizottság működik már, és a, a nemzeti kompetens hatóságok küldik, jelölik a tagokat ebbe. Teljes mértékben függetlenek ezek az ipartól, tehát erre lehetőség van, különös tekintettel arra, hogy az ipar igen jelentős hatalommal bír. Jelenlegi javaslatban más javaslatot teszünk az említett bizottság összeállítására vonatkozóan, ez eltér Riveszi asszony javaslatától. Mi nem javasoljuk azt, hogy minden egyes tagország delegáljon tagot ebbe a bizottságba, eltérően a korábbi Európai Gyógyszerügynökségtől. Szeretnénk egy szakértői bizottságot létrehozni, amikor nem csak a tagországokra támaszkodunk, hanem egyéb más szakértőkre is. Végül pedig egy rövid megjegyzést szeretnék tenni az átláthatóságra vonatkozóan. Megpróbáltuk az átláthatóságot érvényesíteni ebben a javaslatban, számos eh, intézkedéssel, webportálok kialakításával, különböző publikációk kiadásával, a biztonság kérdéseiről. De amikor az adatbázisról van szó, akkor figyelembe eh, kell venni azt, hogy az olyan termékekkel kapcsolatban, amelyek piacon vannak, készült a mellékhatásokról jelentés. Tehát itt személyes adatok védelméről van szó, éppen ezért azt mondjuk a javaslatban, hogy korlátozottan fér hozzá a közvélemény az adatokhoz. Annak érdekében, hogy az anonimitás ne sérüljön, tehát azok anonimitása ne sérüljön, akik jelezték, hogy mellékhatásokat fejtett ki a gyógyszer. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most már minden világos. Az ötös és a hatos pontot ezzel lezárhatjuk. következő javaslatoknál megint csak együttes vitára kerül sor a 7-es és a 8-as ponthoz, orvosi rendezvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás. Eh, Haci Makáki szó. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan, eh, elnök úr. Ez a két pont szorosan összefügg egymással. A hetes pont egy Európai Unió szintű kódexről szól az információs, páciens információkkal kapcsolatban, e, ez a vény köteles gyógyszerekre vonatkozik. A nyolcas pont pedig az információk szétosztására és rendelkezésre bocsátására vonatkozik a köteles gyógyszerek esetében. Egy nagyon érzékeny kérdés, és politikailag is nagyon érzékeny kérdésről van szó. A vitában eddig mindig a megközelítés az volt, hogy eh, mint hogyha itt reklámról lenne szó, csak reklámról lenne szó, de nem, egyáltalán nem reklámról van szó, hanem információkról van szó. A polgárok, az eh, polgároknak joguk van ahhoz, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak gyógyszerekről és betegségekről. A betegek jogairól is szó van ezzel kapcsolatban. A kollégáknak mondanám, hogy ezt a témát a parlamentben egyszer már felvetettük 2003-ban, de akkor ez megbukott, és azt kérem, hogy ne történjen ez többször meg. De azt szeretném mondani, hogy a svéd elnökség már utalt erre az MV bizottságban, hogy bár a svéd modell a mintája annak, amit az Európai Bizottság benyújtott, azért a svéd elnökség a saját elnöksége alatt nem akarja ezt a témát nagyon előtérbe helyezni, valószínűleg azért, mert hiányzik ehhez a többség. Miről van szó? A fogyasztók és a betegek egyre inkább tudatában vannak a saját eh, egészségük jelentőségének, és egyre többet tesznek a, a kez, saját kezelésükért és megelőzés, a betegségek megelőzéséért, és részt akarnak venni a kezelésben. Eh, de ez csak akkor lehetséges, hogyha információik vannak eh, a gyógyszerekről, nem csak az orvoshoz kell, orvosra kell hagyatkozniuk, hanem megalapozott döntést kell hozniuk az információk birtokában. Ehhez prevenciós ennek prevenciós aspektusai is vannak. Azok, az, azok a Mm, polgárok, akik több eh, információval rendelkeznek, azok ritkábban betegszenek meg, nem olyan súlyosan betegszenek meg, és összességében ez a költségeket is csökkenti. De ez csak akkor működik, hogyha a eh, páciensnek objektív, érthető és reklámmentes információ áll rendelkezésre. Tehát ne csak az eh, orvosra kelljen hagyatkoznia, hanem közvetlen információt is kaphasson. No most, hogy, hogy működjön ez? Várjuk meg, hogy valaki megbetegszik? ez az úgynevezett push mechanizmus, tehát valaki megbetegszik, és akkor információt gyűjt a saját betegségéről és a gyógyszereiről, vagy pedig eh, előzetes eh, információkat gyűjt a fogyasztó, eh, tehát olyan információ, olyan információ csomagokat hozhatnánk létre, amelyeket, amelyekkel ellátjuk a polgárokat. Hogyan jutnak el az információk a fogyasztókhoz? Hát eddig az volt a helyzet, hogy ugye a gyógyszerben volt egy tájékoztató, és ez a tájékoztató, ezt mindenki ismeri, amíg ugye kinyitjuk a gyógyszeres dobozt, akkor ez, ebben, van egy, ebben van egy tájékoztató, mire ezt kibontjuk, addigra már ki is lehetne tapétázni vele a lakást, akkorák ezek a cetlik, és érthetetlen információk vannak benne, olyan információk, amelyek után meg akarja venni a fogyasztó vagy a beteg a, a gyógyszert. Á, ezeket, a, ezeket a tájékoztatókat ö, ö, jogászok írták, az én anyám például biztos, hogy nem érti. Én most itt én magam sem értem néha, jó, nem vagyok jogász, de néha én sem értem, amit írnak ezen a tájékoztatón. Na most az információs vagy a tájékozottság attól is függ, hogy a polgárok mennyire tudják az internetet használni. Sokan az interneten keresnek utána a betegségünknek, de akkor ezzel már az információ nem megfelelően elosztott, mert a legtöbb adat angolul áll rendelkezésre, és ez már probléma. Például, hogyha valaki Lettországban nem, is nem tud angolul, nem tud ugyanúgy hozzáférni az adatokhoz. Aztán az, információ, az interneten öm, hamisított információk is vannak, vagy nem megbízható információk is vannak, ezek általában az Egyesült Államokból érkez, érkeznek, ugyanis a versenytársak egymásról helytelen információkat terjesztenek, és ez se jó. Úgyhogy tanúsított, megbízható internet oldalakra van szükség. Erről is szól a javaslat. Aztán emellett azt is végig kell gondolnunk, hogy a tájékoztatón kívül az orvos is szerepet játszik, persze, hát ő írja föl a gyógyszert, de általában egy konzultáció ideje 15 percig tart, tehát az orvosnak 15 perce van átlagosan, hogy tájékoztassa a, a pácienst, ez nagyon rövid, kevés idő, és ezért a páciens gyakran hajlandó saját maga informálódni. Azonban az vitathatatlan, hogy az utolsó eh, döntéshozási kompetencia az orvos kezében van. Tehát természetesen az orvosi a fő szerep. Persze, eh, emellett eh, itt haladnunk kell az idővel, és be kell vonnunk a pácienst a tájékoztatásba. Amit én fontosnak tartok ebben a jelentésben, az az úgynevezett kiegészítő tájékoztató a gyógyszerekben. Ez a betegtájékoztató olvasható kell, hogy legyen, és érthető kell, hogy legyen. Ezt Németországban például törvényi kötelezettség így megfogalmazni a tájékoztatót, de ez nem jelenti azt, hogy a végén tényleg olvasható és érthető ez a tájékoztató, betegtájékoztató. Na, legyen ez érthetőbb, a fogyasztóra szabott, a betegségre szabott, és valamennyire vonzóbb. Nem gondolom, hogy ez túl nagy kérés lenne, és az Európai Bizottság javaslatban tehát erről van szó. Nem a reklámról van szó, a reklám teljes mértékben kizárásra került. Meghallga, ö, része voltam ennek a munkacsoportnak, magas szintű munkacsoport a gyógyszerekkel kapcsolatban, ez a farm Pharma Fórum, három évig dolgoztunk, és 12 minőségi kritériumot dolgoztunk ki, amelyeknek köszönhetően az tájékoztatás hallgatást el lehet választani az, a e, reklámtól. A kollégákat kérem, hogy ne egyes e, szövetkezetek, vagy egyesületek, e, vagy vállalatok reklám igényét lássák ebben a javaslatban. Az ipari szövetségek sem, sem reklámot akarnak. Amit pedig a TB biztosítók gyakran felvetnek, ez gyakran nem felel meg az igazságnak. Ők azt mondják, tehát a TB azt mondja, hogy el kell utasítani ezt a javaslatot a, a, a páciensek védelme érdekében. De ez nem igaz, ez helytelen, a TB csak egyszerűen fél a további költségektől, a magasabb költségektől, a tájékozott beteg sokkal jobb. Nos, Az EMA-ban, Londonban van 400 az EMEA-ban 400 központilag engedélyezett gyógyszer, ezekkel kezdenénk meg a, ezt az új rendszert. minél gyorsabban meg kell felelni ennek az új előírásnak. A nemzeti hatóságok által engedélyezett gyógyszerek esetében ezekre a tájékoztatókra is az vonatkozik, hogy a, hogy a nemzeti hatóságok engedélyezik ezeket. Vannak olyan országok, mint például Svédország, ahol ex ante ellenőrzésre van szükség, tehát vannak kivételek. De egyéb, tehát ez egy kivétel, egyébként nem kell ex ante ellenőrzés. Az utólagos ellenőrzés úgyis jobb, mert ez kevésbé bürokratikus és hatékony. Mindemellett Ilyen esetben a szankció megfelelően szigorú kell, hogy legyen. Svédországban, a kivételes országban kevésbé szigorúak a, a szankciók. Egyébként magasabbak a szankciók. Az Európai Bizottság javaslatát, javaslatán még erősíteni kell egységes egységes hatása kell, hogy legyen ennek a jogszabálynak, és emellett az egészségre vonatkozó kiadványok definícióját is meg kell határozni. Mert hogyha például egy magazinban ilyen információról információt adnak közzé, akkor ennek is meg kell felelnie az egységes formátumnak, tehát egységes formátumban kell, hogy ezek megjelenjenek, mert különben nem tudjuk megkülönböztetni őket a többi tájékoztatástól. A, az európai parlamenti frakciók árnyék jelentéstevői találkozón úgy döntöttek, hogy egy meghallgatást szerveznek, nem a szakbizottság, hanem a frakciók mm, szerveznék ezt meg. Szükség van erre a meghallgatásra. Ami az ütemtervet illeti, ez egy kicsit alakult, átalakult az illetékes bizottság a Környezetvédelmi Bizottság, és ez csak áprilisban szavaz. Ezért csak májusban tudunk a plenárison vitázni. És ezért november 12-én kapják meg a jelentéstevő jelentéstervezetét, aztán decemberben itt mi itt a szakbizottságban még vitázhatunk róla, és december 9-én van a módosító javaslatok benyújtásának a határideje. Azt kérem azonban, hogy eh, ahhoz, hogy gyorsan leadhassuk a véleményünket a Környezetvédelmi Bizottsághoz, az szükséges, hogy inkább előzetesen egyeztessünk, ne pedig túl sok módosító javaslatot készítsünk. Köszönöm szépen, nagyon kooperatívak az envi a kollégák. Elnök! Köszönöm szépen, kolléga! Nagyon sokat tanultam a részletes beszámolójából. Igen, az a legfontosabb, hogy az ön édesanyja a jövőben megértse a beteg tájékoztatót, amit mellékelnek a gyógyszerhez. Ezt megértettük. De most De Campos úr é a szó, aki árnyék előadó. Eh, e Köszönöm szépen. Én is sokat tanultam, és nagyon érdekesnek tartottam ezt az előadást. Először is. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Ám kicsit ellentmondásos információkat kaptam. Úgy tűnik, hogy a svéd elnökség új álláspontot fog közzétenni az elnökség vége előtt, de ugyanakkor úgy tudtam, hogy ezt a két módosítást nem akarta megvitatni a svéd elnökség, úgyhogy valakit a választ szeretnék erre kapni. A fő kérdés itt a tájékoztatás versus reklám. Nagyon jó tájékoztatást lehet adni elméletben a valóságban azonban ez nagy kockázatokat rejt magában. Ha egy nem ellenőrzött információt elolvas az ember, akkor könnyen a komputerén keresztül beszivárok az otthonába, és gyakran téves tájékoztatást kapunk, és ez nagyon-nagyon befolyásolja a döntésünket. Úgyhogy nagyon sok tennivalónk van még ezen a téren. El kell fogadnunk egy törvényt a tájékoztatás minőségének javítására, hogy tájékoztatást lehessen kiadni egy 60 napos határidőn belül, hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor az érvényben maradhat. Ezen kívül továbbra is úgy gondolom, ahogy ezt az előadó is mondta, hogy a jobb gyakorlatokat és a bevált gyakorlatokat kell megvizsgálnunk. A meghallgatás ebben fog nekünk segíteni, hogy egyetértés alakuljon ki azok között, akik ezt a szöveget tanulmányozzák és összeállítják. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy kicsit későbbre kell tennünk a határidőket. Persze egyetértek magával a szöveggel az, hogy csak a vényköteles gyógyszerekre vonatkozon. De ami az orvos szerepét illeti, nem értek egyet azzal, hogy csak ő kapjon tájékoztatást. Miért? A betegek miért ne kapjanak tájékoztatást? Egyszerűen biztosítanunk kell, hogy a tájékoztatás megbízható forrásból érkezik úgyhogy nagyon sok fenntartásom van még ezzel a szöveggel kapcsolatban. De nem akarjuk elutasítani a véleménytervezetet, hiszen itt egy lehetőség arra, hogy előrelépjünk, és hogy a szabályzó hatalmunkkal éljünk. Tudjuk, hogy a tagállamok vonakodnak, főleg a szabályzó hatóságok, hogy beleegyezzenek ebbe a fajta tájékoztatásba. Gyakran arra hivatkoznak, hogy nincs elég pénzügyi erőforrás. Ez nem elfogadható érv. Illetve arra is, hogy a bürokrácia és a munkaterhelés fokozódni fog. Úgyhogy egyetértek a vélemény előadójával Változtassuk meg az ütemtervet, részletesebben tanulmányozzuk, hallgassunk meg más véleményeket is. Még mindig csak a felszínét kapargatjuk ennek a témának, merüljünk a mélységeibe, és ne legyenek előre eldöntött véleményünk. Elnök, köszönöm szépen, Gutierrez Kortinez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy én későn szólok hozzá, de meglehetősen későn került ma a napirendre ez a téma. Kicsit úgy érzem magam, mint egy gyerek, aki azt gondolja, hogy legközelebb, hát ha én leszek az első, engem vesznek előre. Szeretném megkérni a bizottságot, és egyébként nagyon örülök, hogy a határidőket kiterjesztettük. Tehát egy tanulmányt szeretnék látni a bizottságtól, hogy miért fordulnak meg olyan sokan a kórházak sürgősségi osztályán azért, mert véletlenül rossz gyógyszert szedtek be. Nem csak arról van szó, hogy rossz gyógyszert szedtek be, hanem arról is, hogy néha idősebb emberek nem emlékeznek arra, hogy előtte már milyen gyógyszert vettek be, nem emlékeznek arra, hogy milyen adagban, talán a gyógyszerészek is itt segíthetnék a munkánkat. Egy tanulmány kellene arról, hogy miért fordulnak ez, elő ezek az esetek, miért fordulnak elő halálos esetek, amikor um, helytelen kombinációban vesznek be az emberek gyógyszereket. Itt az orvosoknak is nagyon nagy a szerepe. Szíves pero sobre todo no entiendo. Entonces, yo... Eh, Sácimárkákis úr említette az anyukáját. Nem tudom, hogy ennyire egyszerű lenne ez a dolog. Talán, amikor a gyógyszer mellé adunk egy betegtájékoztatót, akkor lehetne egy olyan tájékoztató is, hogy ha 80 kilós ön, akkor nagyobb adagot kell bevennie, mint ha 50 kilós sokan fölhívták arra a figyelmemet, hogy néha figyelmeztetik őket, hogy a az alacsonyabb testsúlyú embereknek nem szabad olyan adagot bevenniük egyes gyógyszerekből, mint a nagyobb testsúlyúaknak. Miért nem írják ezt rá a betegtájékoztatóra? Ezen kívül az internet. Ott is kell valami pecsét, ami garantálná azt, hogy megbízhat az információforrás. Nem akarjuk, hogy még nagyobb áradat jelenjen meg, ami megbízhatatlan. Én azt mondanám, hogy még tovább is mehetünk. Azoknál a gyógyszereknél, amelyeket gyakran fogyasztanak az emberek, gyakran vesznek be, kötelezzük arra a gyártót, hogy egy hotline működtessen, ahol kötelesek válaszolni a gyógyszerszedők kérdéseire, hogy ha nem tudják elolvasni a tájékoztatót, akkor is választ kaphassanak arra, hogy hogyan kell szedni helyesen ezt a gyógyszert. És talán a gyógyszertárak is segíthetnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Egy kis megjegyzés. Néha felteszem magamnak a kérdést, hogy ha nem értjük, ami a betegtájékoztatón van, akkor miért döntöttünk úgy, hogy beleírjuk? Néha, mindig a, néha azon vitázunk, hogy még mit írjunk rá, aztán az lesz az eredmény, hogy most már aztán senki nem érti, hogy mi szerepel rajta. Jó, akkor én itt lezártam. Irene Sánchez asszonya bizottságtól, aztán még az előadó kap lehetőséget, hogy lezárja a vitát. Um, thank you, Chair. I, I will be brief. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Igen, valóban léptünk el ezen a területen. Följegyeztem a megjegyzéseket. Valóban. A célunk az ezzel a javaslattal, hogy egy keretet hozzunk létre, amely lehetővé teszi, hogy tájékoztatást adjunk. Erre igény van, ez látszik a betegek részéről, fogyasztók részéről, de ugyanakkor biztosítani szeretnénk azt is, hogy ez ne reklám legyen. Ehhez akarunk szabályokat felállítani, hogy milyen tájékoztatást lehet adni, és hogyan. Minőségi kritériumok és egyebek segítségével. Szerintünk ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, már szerepelt a parlament napi rendjén ez. Ez a probléma magától nem oldódik meg. Egyre nagyobb az igény a tájékoztatásra, és egyre átláthatatlanabbak a közösségi szabályok. Úgyhogy felismertük, hogy ez milyen fontos téma, foglalkozni kell vele, meghallgatásra van szükségünk. Néhány megjegyzésem lenne, azt illetően, amit felvetettek itt ma, ami az érthetőséget jelenti a gyógyszer mellé mellékelt ott. A jogszabály felsorolja, hogy mi kell, hogy legyen a tájékoztatóban. Ez egy elég hosszú lista. ez a parlament kérte, hogy emészthető legyen ez az információ. Az előadó mondta, hogy nem csak arról van szó, hogy ezt leírjuk, hanem hogy valóban érthetőek legyenek. Uh, Mrs. Gutierrez, Gutierrez asszony. A farmakovigilanciával kapcsolatos rendeletben is megjelenik az, amit ön kért. A fő termékinformációt. Ez biztonsági figyelmeztetés is lehet, ne szedje be, ha terhes, vagy lehet mennyiségi utasítás, csak étkezés után vehető be. De ez mindenképpen olyan kiemelt információ, amit erre mindenképpen rátéved az ember szeme, úgyhogy szívesen adok erről információt. Ezen kívül a weboldalak minőségét is próbáljuk szabályozni, az internetes tájékoztatásért, hogy biztosan tudjuk, hogy egyes websájtok minőségi információt szolgáltatnak, hogy nem minden információ csak angolul legyen elérhető. Úgyhogy véleményem szerint itt egybeesik a véleményünk. És nézzünk a vita elébe. Ami a svéd elnökség prioritásait illeti. Mi úgy tudjuk, hogy a farmakovigilanciával és a hamisított gyógyszerekkel foglalkozni akarnak. Ezért ezt a két témát megvitatják, de nem foglalkoznak a betegtájékoztatással. Köszönöm szépen. Még egy hozzászólás. Gutierrez Cortines asszony részéről. Pero importantísima nagyon fontos dolgot szeretnék hozzáfűzni. Nézzük meg, hogy mi történt a sertéspestissel, illetve azelőtt a tami flúval, vagy a madárinfluenzával. Micsoda botrányok voltak. A kormányoknak óvatosnak kell lenniük. Ramsfeld úr valószínűleg kiugrik a bőréből, hiszen gyógyszercégek kifejlesztették a vakcinákat, ezt, elá, ezt árusították, a kormányok meg is vásárolták, hiszen akkor a pánik alakult ki a népesség körében. Szerintem Ramsfeld úr és a barátai biztos, hogy nagyon boldogok. Tudom, hogy e, ez az anyag most más, de itt e, vagyunk a parlamentben, azért vagyunk itt, hogy megfelelő egyensúly legyen, és ugyanolyan típusú információk álljanak rendelkezésre. Én azonban nem értem, hogy miért különböző formátumokról van szó, főleg ami a vényeket illeti. Spanyolországban nagyon heves vita folyik a az esemény utáni tablettával kapcsolatban egy anya megjelent a gyógyszer tárban, és egy egész dobozzal akart vásárolni az esemény utáni tablettából. És a gyógyszerész kérdezte, hogy miért adjak ennyit? Azt mondta, hogy hát mert két lányom van, a az egyik jól viselkedik, de a másik egy kicsit bolond. És hát minden alkalommal, amikor este elmegy szórakozni, adok neki egy esemény utáni tabletát. El tudják ezt képzelni, kollégák? El tudják ezt képzelni? E, és hát ennek a kultúrához is köze van. Másik esetekben, vagy más országokban ugye vényre van szükség ahhoz, hogy valaki megkapja ezt a, e, megkapja ezt a gyógyszert. E, elnök, köszönöm szépen ezt a hozzászólást, ez igen, nagyon fontos kérdés. Ja, damit ich äh, auch Psychologiestudien machen kann. Interessiert mich. Nos, hát igen, érdekes ez a két eset, talán megismerhetném ezt a két lányt, természetesen csak pszichológiai szempontból érdekel ez, engem ez a dolog. Nos, a, te, szervezhetnénk egy meghallgatást itt a parlamentben egy meghallgatást azzal kapcsolatban, hogy hogyan van az, hogy egyesek információkat adnak tovább, pánikot keltenek a katonai parancsúton keresztül, és aztán a másik kezükkel meg bezsebelik a profitot. Hát erre utaltak már többen, és én is utaltam már, hogy az egy egyes, Egyesült Államokban hát vannak ilyen összefércelt információk, Mm, én szerintem az oltási kampány azonban kivétel, hogyha az oltási kampányok lehetségesek, hogyha a megfelelő hatóságok engedélyezik ezeket. Általánosságban. Ami a svéd elnökséget illeti, a svéd elnökség foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, de ezt a területet most éppen nem tűzte napirendre, pedig ez a polgárok számára rendkívül fontos. Nagyon örülök, hogy nagyon jó árnyék jelentéstevőnk van. De Campos úr, úr miniszter volt, egészségügyi miniszter volt, és tanácsi perspektívából dolgozta föl ezt az anyagot. Azonban, amit nem teljesen értek, és most visszatérek az édesanyámhoz, akinek naponta 8 gyógyszert kell bevennie, és hát ő nem olyan jól képzett, mint egyesek itt, e, és hogyha mindent elolvasna, minden e, betegtájékoztatót elolvasna, minden 8 gyógyszernél, akkor nem e, venné be. Hát tudom, hogy ön elnök úr, ön, mint cdu politikus azt gondolja, hogy, hogyha ő inkább, hogy ő inkább fogamzásgátlót szedett volna, mármint az én édesanyám. Na de mindegy, na most már teljesen más módszerek vannak, más eszközök vannak, mondok egy konkrét példát. Például egy engedélyezett weboldalom, mondjuk egy kis filmet mutatnak be, egy kis filmet, amelyben világossá válik, hogy hogyan kell bevenni egy gyógyszert, hogyan hatnak ezek a gyógyszerek, milyen, milyen mellékhatásaik vannak. Tehát teljesen más módszerek is vannak ma már. Egy kis film például, nem csak egy beteg tájékoztató, de persze ezt a, meg, ezt a hatóságnak engedélyeznie kell. Na, ilyen dolgokról van szó. Öregszik a társadalom, egyre több embert érint majd ez a probléma. Krisztina utalását is nagyon fontosnak tartottam, ami a súlyt illeti, ezért ez eh, ezen a területen mindenképpen előre kell lépnünk. Azt a meghallgatást meg fogjuk szervezni. Nagyon sok érv elhangzott már, az Európai Bizottságot meg kell dicsérnem, hiszen az előttünk lévő anyag jó, nem kell túl sokat változtatni rajta. Az egyes pontokat, amelyeket itt felvetettünk, még bele lehet fogalmazni természetesen, de emellett el kell mondanom, hogy az Európai Bizottság jó munka, munkát végzett. Nagyon sokáig tartott ez a munka, úgyhogy itt az ideje, hogy ezt gyakorlatba átültessük. Elnök, köszönöm szépen. Akkor rátérünk a 9-es rendi pontra, a hamisított gyógyszerek. Szártóri asszonyi a szó. Sokáig várt. Türelmesen várt. Úgyhogy öné a szó. Figye, nagy figyelemmel hallgatjuk ön, tessék. Grazie Presidente. Ho aspettato e anche ascoltato molto, molto attentamente. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, vártam, de figyelmesen követtem a vitát. Hiszen itt minden összefügg egymással. Gyakorlatilag egy csomagról van szó, és minden állampolgár számára nagyon fontos ez a téma, a gyógyszerek. Véleményem szerint mindannyiunk számára különösen fontos, hogy ez az irányelv a lehető legpontosabb legyen, és garanciát nyújtson az állampolgárok számára, ami a hamisított gyógyszereket illeti. 2001-es az irányelv, 2001 per 83 per EK, azt szeretnénk elkerülni, hogy bárhogy hamisított gyógyszerek jussanak az EU-ba. De itt arról is szó van, hogy milyen hatóanyagok találhatók egyes gyógyszerekben. A 61 per 2006-os irányelv azt mondja ki, hogy a jógyártási módszerek kell, hogy garantálják a minőséget is. Nem csak a gyógyszerekről van itt szó, hanem általában véve a hatóanyag jó minőségéről is. A 2001 per 83-as irányelv nem tartalmazza ezt a kötelezettséget az európai, illetve nem európai gyártók felé. Ez pedig káros lehet az állampolgáraink egészsége számára, ezen kívül az európai ipar versenyképessége számára is. Mi úgy gondoljuk, hogy a visszakövethetőség érdekében, a hatóanyagok esetében mindenképpen garantálnunk kell a biztonságot. Háromféle hamisítás létezik. Az identitás, tehát valójában a gyógyszer nem tartalmazza a megfelelő hatóanyagot. A második a története, tehát kikerült a helyes láncolatból, és egyszer ellenőrizhetetlen forrásba került, illetve a harmadik a származás. Tehát ez az a három forrás, három eset, amely leggyakoribb és leginkább jellemzi a hamosított gyógyszereket. A, v, a WHO úgy gondolja, hogy egy a a gyógyszereknek, amely vásárolható jelenleg a világon, hamisított. Ez nem kevés, hiszen itt az állampolgáraink egészségéről van szó. Aggasztó az, hogy egyre nő a hamisított gyógyszerek aránya, körülbelül évenként 20%-kal. Itt az állampolgárok egészségéről van szó. Több ezer hamisított orvosságról. Itt az egységes piac problémájáról van szó. Több ezer generikus gyógyszert előállító cég pro- problémájáról. Nagyon sokan dolgoznak ebben a szektorban, nagyon sok KKV működik itt, és az európai kiadások 17%-a kutatásra fordítódik. Mindez egy kérdéshez vezet, hiszen ez nagyon fontos az ipar számára. Az MV-vel szeretnék együttműködni, hiszen itt nem csak a az állampolgároknak az egészségéről van szó, hanem minket érintő az iparra kihat, való kihatásról is. A hamisított gyógyszerek 31%-a az Arab Emirátusokból érkezik, egy része Kínából, egy része pedig Indiából. Tehát a bizottság tett javaslatokat a probléma megoldására. Mi azonban szeretnénk ezt kiegészíteni. Különösen ebben a szektorban elvárható lenne, hogy az Európai Unió a WHO tól kapjon egy definíciót, amelyet az egész világon elfogadnak. Mit jelent az, hogy hamisított gyógyszer? Jelenleg ugyanis ilyen definíció nem létezik. Vagy, ha létezik, akkor eltérően interpretálják a világ különböző részein. Ezen kívül. Minden, amit jogszabályba fektettünk le eddig, a gyártóra vonatkozott, és a gyártó cégre. Persze, az ellenőrizhető gyártási technikák nagyon fontosak. A gyártó eh, cég és a gyártás minősége nagyon fontos, de más témák hiányoznak. Nevezetesen hiányzik egy elem, hiszen mások is szerepet játszanak a piacon. Nem csak a gyártó, általában az ember erre gondol, amikor hamisított gyógyszerről van szó, de lehetnek brókerek a piacon, akiknek az a megbízás, hogy egy vásárló számára szerezzenek be ilyen gyógyszereket akik aztán továbbadják ezt, vagy olyan emberek, akik a saját maguk által hamisított gyógyszereket árusítják. Ezek olyan emberek, akik részt vesznek ebben a hamisítási láncolatban. Aztán fölmerül még egy kérdés. A bizonyítvány. Honnan lehet hogyan lehet lefektetni, azt hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy valami nem hamisított. Mindent ellenőriznünk kellene, ami Európán kívülről érkezik. Diventa ancora più importante se parliamo, oltre che di medicinali in genere, dei principi attivi in particolare. Ezen kívül a hatóanyagokról külön kellene beszélnünk A hatóanyagok többségét ugyanis a gyógyszerekhez adagolják itt Európában. Itt az a gyenge pontja a rendszernek, hogy két listánk van gyakorlatilag. Van itt egy lista, ahol egy jogszabályról van szó, illetve azokról a gyógyszerekről, amelyek megfelelnek a jogszabályoknak. De ahhoz, hogy ezt ellenőrizhessük, minden egyes esetben három évre van szükség, és e, ez egy elég e, korlátozott idő. Ezen kívül, ahol nincs lista, olyan országokban, ahol nem létezik ez a lista, vagy nincs jóváhagyatási módszer, ott kell valami megbízható nemzeti szervezet. Tudom, tudom, hosszúra nyúlt, megpróbálom lezárni, mondja az előadó. Akkor a visszakövethetőséget illetően. Ez egy alapvető feltétel ahhoz, hogy a hamisított gyógyszerek ellen fölléphessünk. Hogyha nem fedezzük fel, ha nem tudjuk pontosan, hogy honnan érkeznek a gyógyszerek vagy a hatóanyagaik, akkor nincs lehetőségünk arra, hogy ellenőrizzük az egész folyamatot. További probléma a szankciók problémája. Jelenleg elég nagy káosz uralkodik ezen a területen. Nagy szankciók léteznek, amikor valóban híres, nagy mennyiségű hamisított gyógyszerek érkeznek a piacra, de azért a nüanszokra is figyelni kellene. Ezen kívül létezik még egy probléma, amiről már beszéltünk. Fennáll a kockázata annak, hogy azok a gyógyszerek, amelyeket az interneten árusítanak, hamisítottak. És vagy legalábbis megkönnyítik azt a lehetőséget, ezek az utak, csatornák, hogy hamisított gyógyszereket árusítsanak nem lesz lehetőségünk arra, hogy fellépjünk ez ellen, így, ahogy most az irányelv szerepel. Az internet minden egyes aspektusát nem tudjuk ellenőrizni. És végül egy utolsó megjegyzés, a 18-24 hónapos határidő Hát nem tudom, hogy lehetne ezt csökkenteni. Végül una serie di casi gravissimi dove eh... Néhány nagyon szörnyű, elrettentő esetről értesültünk mostanában, ahol a halálos esetet nem az okozta, hogy rossz gyógyszert vett be a beteg, hanem megfelelő nevű gyógyszert, amelyben hamisított hatóanyag szerepelt, és ez halálos esethez vezetett. Különösen a fejlődő országokban fordultak elő ilyen esetek. Itt ezekkel a kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Köszönöm. Na, herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevőnek eh, nem tudom megadni a szót, igazoltán hiányzik. Korére de Campos úr képviseli a szocialista frakciót. Úgy tűnik, hogy minden fronton be kell vetnie magát ma. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. A németem nem elég jó, éppen ezért eh, angolul fejezném ki magam, ha megengedi. Mivel Hollandiába kellett eh, eh, mennie Judith Merkinek, engem kért meg, hogy a nevében kérek szót. Először is a bizottságnak szeretnénk köszönetet mondani. Jelentős munkát végeztek a javaslat megfogalmazásában. Röviden bemutatom az árnyék jelentős tevő által felvetetteket. Az első hamisított gyógyszerek forgalomba hozatalának elkerülésére vonatkozik. A betegnek, a biztonságnak és az egészségnek kell a középpontnak pontban állnia, illetve a fogyasztók általános érdekeit is képviselnünk kell. A bizottsági javaslat ebben az összefüggésben a szerződés 93-as cikkeit említi csak. El kell gondolkodnunk arról, hogy az irányelvbe további cikkelyeket is bele kell venni. A 152-es lehetne egy ilyen cikkel, a közegészségügyre vonatkozik. A másik megjegyzésem, mielőtt elkezdjük a harcot a jogos kereskedelmi csatornák a hamisított gyógyszerek jogos kereskedelmi csatornákba való bejutás megakadályozásának, jelenleg egyenlőre egy európai jellegű megállapodás ezen a területen már óriási előrelépés lenne. Ez az irány F csak a szorosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozik. El kell döntenünk, hogy milyen típusú gyógyszereket szeretnénk bevenni az irányelv hatása alá, generikumokkal például hogyan akarunk foglalkozni, illetve ezeket hogyan kezelők, bevonjuk e a nyersanyagokat is, gyógyszerkészítéshez alkalmazott nyersanyagokat is az irányelv hatája alá. Jelenleg ez még nem tisztázott. A negyedik pont óriási különbség van a tagországok engedélyeztetése és piacra juttatása között. Szeret, fontos, hogy minden egyes kereskedelmi szereplőről átfogó képet szerezni. Az ötödik pont, hangsúlyoznunk kell azt, hogy hogyan garantáljuk azt, hogy a kereskedelmi csatornákban olyan rés keretkezzen, amely a hamisított gyógyszereket megengedi, és hogyan tudjuk ennek ezt megakadályozni. A biztonsági tényezőknek arányosan kell megjelenniük, és különböző kategóriákat, kockázati kategóriákat kell mérlegelnünk, a fogyasztói költségeknek pedig alacsonyan kell marad, alacsony szinten kell maradniuk. Nagyon fontos megütetni azt is, hogy ki lesz felelős a visszakövetésre vonatkozó adatbázisért. A beteginformációt szintén mérlegelni kell, és ennek az adatbanknak valóban függetlenséget kell biztosítani. Itt a kulcsfontosságú kérdés nem az információ, hanem a kockázat és a biztonság kérdése. Végezetül pedig az internet a hamisított gyógyszerek számára alapvető forrás, a legtöbb hamisított gyógyszer az interneten keresztül eh, jutott be a rendszerbe, és a gyógyszerek 62%, amelyet interneten eh, értékesítenek, akár hamisított is lehet. Éppen ezért fontos felvenni a küzdelmet az olyan internetes értékesítés ellen, ahol nem tudjuk a szigorú, eh, komoly szabályokat érvényesíteni. Köszönöm. Mr. Chachimakakis. Hachimakakis kolléga. Köszönöm szépen a kollégák hozzászólásait. Nagyon sok fontos dolog hangzott el. Az internettel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy ez a fő forrás a hamisított gyógyszereknek. Vannak olyan tanulmányok, amelyek már elkészült, elkészültek. A WHO egy ilyen tanulmánya azt mutatja, hogy körülbelül 50%-a a hamisított gyógyszereknek az interneten kerül értékesítésre. A német bűnügyi hivatal egyik tanulmánya pedig 80%-ra teszi ezt az arányt tehát 80%-a eh, a Németországban megtalált hamisított gyógyszereknek az interneten keresztül kerül forgalomba. Itt nincs még egyértelmű szabályozás, elképzelhető lenne egy olyan listája az internetes gyógyszertáraknak, amelyek eh, engedélyezettek, csak egy eh, jelentős kampányal lehet felhívni a polgárok figyelmét ezekre a problémákra. Nem lehet elvárni azt, hogy bizonyos úgynevezett lifestyle termékek, amelyeket Dél-Ázsiából vagy Kelet-Ázsiából rendel meg az ember, ezek ne legyenek hamisítottak. A költségek kérdése a következő, az utánkövethetőség, amelyre javaslatot tesz a bizottság, illetve a megjelölés költségekkel jár. Nagyon örülök annak, hogy néhány héttel ezelőtt részt vettem egy meghallgatáson, ahol a jelentéstevő Mátyás asszony is jelen volt, és számos ötletet vetett fel. Kis vállalkozások a gyógyszerágazatban óriási költségeket kell, hogy vállaljanak, és rájuk is tekintettel kell lenni csökkenteni kell a költségeket az ilyen kis vállalkozások esetében, és a technológiát is úgy kell kialakítani, hogy ők ezzel meg tudjanak birkózni. A második pont, visszatérve a jelentéstevő véleményére, az ügynökök nem kerültek bele az irányelv hatáskörébe, illetve brókerek, hiszen ők is bejuttathatnak hamisított gyógyszereket a hálózatba. A bizottsági eh, javaslat eh, kitér számos eh, típusú hamisított gyógyszer, és azt gondolom, hogy itt végeztek. Köszönöm szépen. Irina Sáncheznek adom meg a szót a bizottság nevében. Elnézést, elnézést, javítja magát az elnök. Még megadom a szót önnek. Elnézést, elnök úr. Nem vagyok árnyék jelentéstevő. de egy másik szakbizottságban jelentést készítek egy témában, és ezért szerettem volna röviden hozzászólni ebben a kérdésben. Szártori asszony e számos kérdést felvetett, e, e, erre hallottunk részben válaszokat, ezek kulcsfontosságú kérdések és az én aggodalmaimat is felvetik. Nagyon örülünk annak, hogy együtt működhetünk, és szeretnénk is együtt dolgozni azokkal, akiket érdekel ez a téma, és szeretnénk hamarosan, hamar előre jutni. Csak erről szerettem volna biztosítani a kollégákat. A megerősített együttműködés nem működött, de akkor is az informális együttműködés talán segíteni fog. És talán ennek köszönhetően az itt felvetett aggodalmakra választ találunk közösen. Én a saját jelentésemet december 3-án fogom bemutatni, és ez azt jelenti, hogy van még időnk megegyezni, ha nem is mindenben, de legalább néhány kérdésben. Elnök, köszönöm szépen, ez kiváló javaslat, és most megadom a szót Sánchez asszonynak. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. E, teljesen igaz, hogy gyorsan kell e, cselekedni, cselekedni kell, és gyorsan kell cselekedni a hamisítással kapcsolatban. Nagyon sok konkrét dolgot felvetettek a kollégák, hogyha e, mindegyikre válaszolnék, akkor együtt töltenénk az estét. Csak kulcsfontosságú kérdésekre szeretnék válaszolni, és a lényeget szeretném elmondani. Szártóri asszony és Korea Campos úr is említettek egy dolgot. Biztosíthatom önöket abban, hogy az Európai Bizottság szeretne közös, közös definíciót meghatározni a nemzetközi tárgyalások során. Ez nagyon fontos lenne a szövegünkben nincsen definíció, de a javaslat címéből és ugyan ennek a a szövegnek a használatából egyéb rendelkezésekben világossá válik, hogy mire gondolunk konkrétan, tehát hamisított gyógyszerek, melyeknek az azonosságát, történetét vagy forrását hamisították. Ilyen termékekről van szó. Közegészségügyi szempontból kell ezt fölvetni, és függetlenül a szellemi tulajdoni kérdésektől. Azért mondom ezt, mert vannak bizonyos definíciók a közösségi jogban, ahol a hamisított termékek a szellemi tulajdonjogokat is, is, is tulajdonjogokat természetesen sért, sértik de még akkor is, hogyha nem sértik a szellemi tulajdonjogokat, akkor is veszélyeztetik a polgárok egészségét, mert mondjuk nem tartalmazzák azt a hatóanyagot, amit kellene, hogy tartalmazzanak. Tehát ez a három típusú hamisítás merül föl. A javaslat kulcsfontosságú eleme a biztonsági aspektusok, a visszakövethetőség érdekében kulcsfontosságú itt a kiegyensúlyozás, tehát a közegészségügy és a valódi kockázatok közötti illetve az észlet kockázatok és az ezekkel való szembenézés költségeinek az egyensúlya nagyon fontos. Részletes érvelést nyújtottunk be a javaslatunkhoz, és hatástanulmányt is. Kérem, hogy ezt ne felejtsék el, ahogy Hacimakakis úr is említette, ezt az egyensúly kérdést. További kulcsfontosságú kérdés, amire az Európai Parlament nagy hatással volt, eh, itt az aktív eh, mm, anyagok, tehát a termékekben meglévő aktív anyagokról van szó, olyan termékek esetében, amelyeket harmadik országokból importáltunk. Ez teljesen új a jogszabályalkotásban. Próbáljuk biztosítani azt, hogy a, a termelés és az elosztás jó gyakorlatait tiszteletben tartsák. Emellett meg kell jegyeznem valamit egy javaslattal kapcsolatban, hogy meg kell győződnünk arról, hogy a kompetens hatóság ellenőrzött bennünket. Nos, készítettünk hatástanulmány, hatástanulmányt. A harmadik országban, országokban kb. 20 ezer olyan gyár van, ahol ilyen aktív anyagokat termelnek. És hogyha a különböző kompetens hatóságok, még akkor is, hogyha az összes jelentést összevonjuk, évente 60 ellenőrzést hajtunk végre. Meg kell próbálni olyan megoldásokat találni, amelyek működnek, működőképesek. A közegészségügyet, közegészséget védeni kell, jó gyártási és elosztási gyakorlatokat kell fenntartani, de ami a szisztematikus ellenőrzést illeti, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy rendkívül problémás lenne ennek a végrehajtása, ezt ne felejtsék el. Felvetettek még egyéb kérdéseket a hatályról, és egyéb típusú anyagokról, vívőanyagokról például, azt gondoljuk, hogy ennek a javaslatnak a további kiterjesztése egyéb anyagokra, ez az arányosságon kell, hogy alapuljon, és a kockázat elemzése. A kockázat ott, itt alacsonyabb, mint az aktív anyagok esetében, vagy hatóanyagok esetében, Nemrégiben készítettünk egy kockázattanulmányt ezzel kapcsolatban. <clears throat> Szerintünk nem lenne értelme egy az egyben ugyanazokat a szabályokat alkalmazni vívőanyagokra, mint hatóanyagokra. Az internetet is említették, az interneten rendelt gyógyszereket, Szartori asszony véleményét osztjuk többé-kevésbé. Az internetes problémát nem fogjuk tudni felvetni ebben a javaslatban teljes mértékben, mert ezzel a kiskereskedelmi gyógyszer elosztást kellene szabályoznunk, és ez nem tartozik jelen pillanatban a mi kompetenciánkba vagy rendszerünkbe. A tagállamok felelnek ezért, bár lehetnek arra módok, hogy hogy ennek specifikus aspektusait fölvessük. Látom, hogy mindenki az órát nézi, úgyhogy én most már befejezném elmúlt fél hét. Elnök. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy ilyen tapintatos. Köszönöm az Európai Bizottságnak, köszönöm az itt maradt kollégáknak, köszönöm a titkárságnak, köszönöm a tolmácsoknak, akik egy kicsit túlóráztak, köszönöm a vendégeinknek, és mindenkinek eh, kellemes hazautat kívánok, és kellemes estét!